cominciare? Sì. <coughs> Buongiorno a tutti. Cominciamo questo. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Allora, vi devo annunciare innanzitutto... Először is be kell jelentenem, hogy bolgárnyelvről nincsen tolmácsolás. Passiamo al primo punto Áttérünk a napirend első pontjára. A 2009 évi mentesítés az EU általános költségvetése Európai Parlament. Mielőtt megkezdenénk a szavazást, megadom a szót a jelentéstevőnek, itt a kollégának, tessék. Kiitos puheenjohtaja. Listat kaikki jaettu. Köszönöm szépen, kiosztottuk a listákat, tehát nem kell darabonként szavaznunk, és szeretném mindenképpen megköszönni az előadónak, hiszen egy kiváló együttműködésnek lehettünk tanúi, amelynek eredménye a kompromisszumok. Igazából az összes fontos pontban egyetértés van. A saját véleményem szerint csak szeretném megállapítani, hogy itt a 65-ös pont a saját listámon kapott itt az 500 helyett 600 szerepeljen. A saját listámon szerepel. De különben, elnök úr, kész vagyok a szavazásra. Köszönöm. Grazie. Eh, Köszönöm, hogyha készen állnak, megkezdhetjük a szavazást, amely elektronikus formában történik majd. A 2009 évi mentesítésről van szó az Európai Parlament vonatkozásában. Kezdjük. Az egyes módosítóval megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. Nézzük a kettes módosítót, megnyitom a szavazást. Van egy szóbeli módosító az eredetihez. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük az ötös módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító. Nem, hatos módosító. Megnyitom a szavazást. A votazione chiusa. Lezárom a szavazást, elfogadva. Hetes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tessék. Un, un tema de orden. Eh, creo que la enmienda 3... Eh, Egy ügyredi ügyrendi megértésem lenne. Azt hiszem, hogy a hármas az Andressen elutasításra került, nem? Nem, nem, fordítva van, igaz? De. Tehát elutasítva, és a hármas csak, hogyha elfogadják, igaz? Igen, ha az ötöst, az ötöst elfogadtuk, és éppen ezért a hármas oka fogyottá válik. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 23-as módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es módosító két részben, az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 26-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 27-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 31-es módosító külön első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy pillanat. A néppártból egyel többen szavaztak. Immer zu viel. Immer, immer zu viel. okay. Respinta. Elutasítva. 32-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Approvat. Emendamento 30. 34. 34-es módosító. Pero eh, no, no es no está adopted. No, no, questo. Ok, 35. 35-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harminc ötös 34-es, bocsánat, módosító, megnyitom a szavazást. Csúsza. Lezárom. Elfogadva. 36-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 38-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 40-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 42-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 45-ös módosító, nem. 48-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es módosítom megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-es módosítom megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 50-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 51-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem, egy valaki, egyel többen szavaztak. Approvat. Elfogadva. 53-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 55-ös, nem. Emendamento 57. 57-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 58-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 59-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 60-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 61-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 62-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 63-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 64-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 66-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 67-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 69-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 70-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 71-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 72-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 73-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 74-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 75-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 76-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 77-es módosító két részben, első részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 78-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 79-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 80-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 81-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom és elutasítva. 82-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 83-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 84-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 85-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 86-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 87-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítva. 88-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 89 as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 90-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 91-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 92-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 93-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 94-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 95-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 96-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 97-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 98-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 99-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Százas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 101-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 102-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 103-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 105-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 106-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 104-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 108-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 110-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 112-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 111-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 113-as módosító, megnyitom a szavazást. Nem. Nem. 115-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 116-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 114-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 118-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 119-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Négyes szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Én, én a 120-ashoz szeretnék egy szóbeli módosítót benyújtani, és az a 2010 in 2011 helyett off 2011 lenne. Ezen kívül úgy hangzana az egész, hogy az ár, a 2011-es ár, nem a 2011-ben lévő. Itt igazából a jövőre utalunk ezzel, és nem a múltra. Ha nincs kifogás ezzel szemben, akkor szavazzunk a 120-as módosítóról, tekintetbe véve a szóbeli módosítót is, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 121-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Approvato. Elfogadva. 122-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 123-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 124-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 126-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 125-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 5-ös szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom Elfogadva. 128-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 127-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 129-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 131-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 130-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 132-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 133-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Approvato. Emendamento 100. Elfogadva. 134-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 135-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 136-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 137-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 138-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 139-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 140-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 143-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 141-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 144-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 145-ös, tessék. Monsieur le Président, Elnök úr, a 147-es után kérnék majd szót. A 147-es után Rendben, mondja az elnök, 145-ös módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 146-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 147-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tessék. Matyő kolléganő. Köszönöm, elnök úr. A szóbeli módosító ellen vagyok, ez az egyik dolog, és a második dolog, szeretném, hogyha a mi módosítónkról, a 150-esről is szavaznánk, Odi úr is részemről, mégpedig a 148-as előtt. Nem tudom, hogy a 150-es módosítunkat miért a 148-as után szavazzuk, mert a mi módosítunk a szerződésre hivatkozik, Questa è una lista di voto che è stata pre- a szavazólistát a titkárság készítette, tehát azt hiszem, hogy ilyen módon kell eljárnunk, ha csak nem mindenki egyetértene a változtatással. Tehát szavazunk úgy, ahogyan ez a szavazólistán szerepel. Euh, De szeretném, hogyha megmagyaráznák nekem, hogy miért szavazunk a mi módosítunkról, amely a szerződésre hivatkozik, tehát miért a 148-as után szavazunk a miénkről, ez teljesen érthetetlen számomra. Kérem, hogy valaki adjon egy érvényes magyarázatot erre. A magyarázat az, hogy a szabályzat szerint először a legmesszebb menő szövegről kell szavaznunk az eredeti szöveghez képest, és azt hiszem, hogy ebben az esetben Sardemóze asszony módosítása messzebb megy, mint az önök módosítója. De azt hiszem, hogy igazuk van, tehát szavazhatunk az önök módosítójáról, ahogyan önök kérték, még hiszen itt kompatibilis módosítókról van szó, ebben igaza van, és feljegyeztük a kifogását a szóbeli módosítóval szemben. Tehát erről nem szavazhatunk. Allora votiamo. Akkor tehát szavazzunk a hatos szóbeli módosítóról külön részekben. Az első részről megnyitom a szavazást. Solo... No, no, solo la prima parte, sì, sì. No. Nem csak az első részről. Paragrafo 99, sì. 99-es bekezdésről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig szavazzunk a 148-as módosítóról. Megnyitom a szavazást. No, no. Nem, nem szavazhatunk a szóbeli módosítóról, hiszen én elleneztem ezt pourquoi Vous avez dit qu'ils vont voter le premier 150. Non, parce que c'est fa più loin. 148. Prego. Tessék. Vous avez oui. contre, okay. alors ça tombe. Mais alors Elmagyaráztam, hogy a 148-as messzebb megy, mint a 150-es, és ezért kell először a 148-asról szavazni. You explain. Azt hiszem, hogy a többség nem változtatja véleményét, tehát akárhogyan szavazhatunk. Permiteți? Ați explicat acum câteva minute. You, you explained several minutes ago. Néhány perce mondtam el, hogy először 150-esről szavazunk, és utána 148-asról. Nem? De a 150-eset, az 50-es konkrétabb. Vagy elhiszi, vagy nem, az elnök nekem adta a szót. Tehát az utolsó szavazás, ahol megegyeztünk, a 147-es volt. Utána az én szavazó listámon az van, hogy részenként szavazunk a 99-es bekezdésről. Tehát az lenne ville a kívánságom, hogy ezt dobjuk ki. Szavaztunk, de nem tudjuk az eredményt. Tehát a bekezdésről szóló szavazás eredményét megkaphatnánk? De szerettem volna látni, hogy a szavazatok aránya milyen volt. Pontosan? Elnök úr. Elnök úr, utalni szeretnék csupán arra, hogy ez a strasburgi kérdés a frakciókban szinte polgárháborúhoz vezetett. Éppen ezért szeretném tudni, hogy mi volt a szavazás eredménye. Tehát már szavaztunk a 99-es bekezdésről, és az eredmény plusz volt, tehát elfogadtuk, ezt már elmondtam az előbb. Már elhangzott az előbb. A 99-es bekezdésről szavaztunk, a 148-as módos... Csak az eredményt akartam látni, a pontos eredményt. Hogy ki, hogy hányan, hogyan szavaztak. Lo ripetiamo il voto. Akkor megismételjük a szavazást a, szá- a 99-es bekezdésről. Ma l'avete segnato il voto? Scusate, il voto. Qual era il Allora, scusate, io chiedo alla segreteria... Kérem a titkárságot, mert ahogyan tudják, a szavazatok eredménye eltűnik a monitorról, tehát egy pillanat türelmet kérek, amíg ellenőrizzük, hogy mi volt a szavazás eredménye. Allora, allora 17, allora vi dico la votazione. Tehát a 99-es bekezdésről szóló szavazás eredménye 27-en szavaztak, 18-an mellette, 9-en ellene, senki nem tartózkodott. Ez tehát a 99-es bekezdésről szól a szavazás eredménye. Most pedig döntenünk kell, hogy először a 100 48-ról szavazunk, vagy a 150-es módosítóról. Tessék! Puheenjohtaja, haluan, että me pitäydymme listassa, jolla ei ole mitään juridista. A szavazólistához kellene magunkat tartani hiszen nincs jogi szükségszerűsége annak, hogy ezt megváltoztassuk, hiszen különben csak káosz alakulnak ki. Itt az én ajánlásom szerint kell eljárni. Személyesen úgy gondolom, elmondja az elnök, hogy mindenkinek megadtam a szót, de a szavazólistát nem kell megváltoztatni, tehát most a 148-as módosítóról szavazzunk, tessék. Oui, monsieur le président. Igen, elnök úr, bármi legyen is a szavazás rendje a 148 és 150-es esetében, egyetértünk azzal, hogy a titkárság pontosította azt, hogy ha esetleg a 148-at a 150-es előtt szavaznánk meg, egyetértünk, bármi legyen a 148-as eredménye, a 150-est akkor is meg kell szavazni. Va bene, allora votiamo. Rendben, akkor szavazzunk a 148-as módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 150-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 151-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 152-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 153-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 154-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 155-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom. El, elfogadva. 156-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 157-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Százötvenkilences, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 160-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 161-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. es szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Most pedig a záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Az állásfoglalás tervezetről szavazunk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tökéletes. Gratulálok a jelentéstevőnek végzett munkájáért. Allora. Abbiamo adesso eh, il discarico. Most pedig következzék a mentesítés. Il discarico per le alt. A mentesítés az egyéb intézmények vonatkozásában, melyek jelentéstevője Rivellini kolléga. Aki, nem tudom, hogy hozzá kívánna szólni, igen, tessék. Csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak végzett munkájukért. Nehéz téma volt ez, azt hiszem, hogy jó munkát végeztünk, és ismétlem csak köszönetet kívántam mondani. Elnök, tökéletes. Ha mindenki készen áll, akkor el is kezdhetjük a szavazást a 2000 2008-as mentesítésről a tanács tárgyában. Kezdjük az egyes módosítóval, megnyitom a szavazást. aperta. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Poi il voto per la, la proposta per la decisione. A ö, végső határozattervezetről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ok. Questo qua, punto di giustizia. Finito resolution. council Basta. Basta. which one we voted. The council. Sorry? Claro. Hay que votar. Hay que votar. Passiamo adesso a votare le mozioni per la risoluzione. Most pedig szavazzunk az állásfoglalás tervezetről módosítókkal, a négyes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences módosító, két részben, az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kompromisszumos első számú, megnyitom a szavazást, nyolcas bekezdés. Lezárom. Elfogadva. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tessék. Sí, gracias, presidente. Solamente para anunciar que mi enmienda 16 la retiro a favor. Visszavonom a 16-os módosítót, méghozzá Revelini úr 17-es módosítója javára. Votazione A 17-es módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 8 os bekezdés szóbeli módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 20-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Többen szavazunk a 23-astól a 33-asig tartó módosítókról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 21-es módosító, megnyitom a szavazást. Nem. A 22-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 28-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 32-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tessék. Sí, presidente, querría solamente proponerle... A... Csak eh, köszönöm szépen, szeretném azt javasolni, hogy esetleg egy részenkénti szavazást eh, hajtsunk végre az első bekezdésig lenne az első rész, európai szinten is, az itt a szöveg, után pedig a többiről szavazhatnánk. Azt szeretném, hogyha részenkénti szavazás lenne, az én frakcióm ellenkező esetben ellene szavaz. A második ellen szavazunk. Ha nincs kifogás, akkor ezt a módosítót a 34-est két részre osztjuk fel. Az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most az állásfoglalási indítvány egészéről szavazunk módosított formájában, megnyitom a szavazást. Tessék! Votazione chiusa. Lezárom a szavazást, elfogadva. Elnök úr, azt gondolom, hogy itt egy hiba csúszott be, hiszen szóbeli módosítóról beszélt, amely a szavazó listán nem is szerepel. Greszle asszony szobori módosítójáról nem is beszéltünk. Hol van? A 16-osnál, ugye visszavontam a 16-osomat, de beszélt egy szobori módosítóról. De hát itt nem is látjuk ezen a listán. Nem is szerepel. Én a szobeli módosító ellen vagyok. Ezt szerettem volna elmondani. A szavazó listámon nem látom, nem szerepel. Most már szavaztunk, a nyolcas bekezdésről van szó. Jó, tehát az én listámon valami összekavarodott. Az én listámon nincs. Kérem, hogy azt rögzítsék, hogy ellene vagyok ennek a szobali módosítónak. We didn't vote. Uh, yes, we voted. No. Yeah, but... Sì, but, but unconsciously, unconsciously, because it was not there. And I'm against. I want to be very clear that... Tehát világosan szeretném azt tisztázni, hogy ellene vagyok, és a frakciómnak is ellene kell szavaznia. Elnézést, de kicsit összekavarodtak a papírjaim. Sorry? Igen, csak szeretném elmondani, a jegyzőkönyvbe jelenjen meg az, hogy én világosan ellenzem ezt a módosítást, hogy hiba csúszott a dokumentumokban. Nagyon világos volt, Ajala Szender, ha akarja, akkor a jegyzőkönyvben rögzítjük a szavazatát, és most haladjunk előre. Um. Ja, ich möchte das nochmal unterstützen. Még egyszer szeretném támogatni, amit a kolléganő említett. Én a frakciómnak nem tudtam világos jelet adni, mert a szobeli módosító, amelyet említett, valóban nem szerepel a listán. Tehát ebben a tekintetben a szocialista frakció mindenképpen a szobeli módosító ellen szavazott volna. Szeretünk volna mi is ezt jegyzőkönyvbe adni, a mi álláspontunkat. Rendben, rögzítjük Geyer kolléga megjegyzését is, és most nézzük az ellásfoglás tervezetről a végső szavazást. Megnyitom a szavazást. La votazione è chiusa. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezzel tehát végeztünk a tanácsal kapcsolatos szavazással. Passiamo adesso alla votazione. Most pedig áttérünk az Európai Bírósággal kapcsolatos szavazásra 2008-as mentesítésről van szó a ö, döntéshozatali javaslatról szavazunk. Először megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Aztán pedig itt van a szavazás az állásfoglalási indítványról. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva.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 Il compromesso numero 2, la votazione aperta. Kettes szem kompromisszumos. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Approvato. Elfogadva. Hármas kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos számú módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hetes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös kompromisszumos, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most az állásfoglalási indítványról szavazunk. Módosított formájában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Térjünk most át a 2009 évi mentesítésre, mégpedig a Gazdasági és Szociális Bizottság tárgyában. Szavazzunk az egyes módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tessék. Van itt egy szóbeli módosító, hogyha lehetséges, ezt felolvasnám. Megengedi, elnök úr? A módosító következő. Azon a véleményem van, hogy bármennyire is észszerű elhalasztani a mentesítést az EGSB a tárgyában, hogy további információkat nyerjünk az Olaf folytatott vizsgálódásokat követően. Hogyha nincsenek megjegyzések, akkor szavazásra bocsájtom ezt a szóbeli módosítót a jelentéstevő Rivellini úr részéről hogyha megismételné kolléga. Tehát azon a véleményem van, hogy észszerű elhalasztani a mentesítést az EGSB a végrehajtása tárgyában, hogy további információkat nyerjünk az Olaf által folytatott vizsgálódások eredményéről. Van-e kifogás ezzel a szóbeli módosítóval kapcsolatosan? nincsen, akkor tehát szavazhatunk a szóbeli módosítóról, amelyet Rivellini kolléga javasolt, megnyitom a szavazást. We should, we should vote first because that's what he presented. Joshua. amendment he was presenting. La votazione chiusa, ci sono Lezárom a szavazást, vannak kifogások? Rendben. Prego. Tessék. Genau. Was ist gerade passiert? Mi is történt most? 15 a 3 arányban az EGSB bizottság mentesítését elnapoltuk. Ayala Sender azt, hogy módosítói részben fedik a jelentésben rejtetteket. Igazából átfedések vannak. Hát, mit, hogy is mondjam? Technikai szinten, hát jó lenne, ha egymáshoz igazítanánk a dolgokat. Hát szerencsénk volt, hogy a két dolog nem mond ellen egymásnak, de itt átfedés van. Valójában ön azt mondja, hogy a kettes módosító Szender kolléganő részéről ebben már szerepel a szóbeli módosító tartalma, amelyet az imént Rivellini kolléga mutatott be. Tehát szavazzunk a kettes módosítóról, ezt kéri, hogyha jól értettem. Oké. Okay sarebbe ricompreso nella seconda parte. Ez benne van a kettes módosító második részében a szóbeli módosító. Az én szóbeli módosítóm tisztázza a kérdést, illetve elmélyül a részletekben. Természetesen ez egy segítséget jelent a vitához, hiszen éppen az egyes módosító elfogadása a kolléganő részéről pontosítja a helyzetet, elnök, de a kettő kettes módosítóhoz javasolja ezt a szóbelit. Nem, nem, mondja Rivellini úr, nem, az egyes módosítóhoz szeretném, a második részéhez, amelyet Ajala asszony nyújtott be, amelyet elfogadott Ajala asszony is. Az én módosító második része ez, amiről már szavaztunk. Az egyes módosítót elfogadtuk. Elnök úr, elfogadtuk az egyes módosítót, de csak az egyes módosítót. Az a probléma, hogy az egyes módosítót megszavaztuk, és aztán az állásfoglalás indítványt is, tehát arról már volt egy szavazás. E Most pedig át kell Térnünk a kettes módosítóra, amelyet Ajala Szender kolléganő nyújtott be. Presidente, Elnök úr, az én kettes módosítóm nem is létjogosult már, hiszen a 9A-ról kellene először szavazni. Ez a módos, szobori módosító második része. Ez felváltja azt az indoklást, amely a kettes módosítóként szerepel. Az én kettes módosítóm okafogyottá vált. A második pont, a 9A, a szobeli módosító 9A része a fontos. A Rivellinió szobeli módosítója. Most az a helyzet, hogy a második részét ennek a szobeli módosítónak, ezt kell most megszavazzuk. Mi sembra eh, chiaro. Világosnak tűnik számomra, amit Ajala Szender asszony mond, tehát az egyes módosítóról szavaztunk, aztán az állásfoglalásról, és most Ajala Szender kolléga azt mondja, hogy nincs uh, értelme az ő uh, szobrai módosítója első résznek, csak a második része az, amiről még célszerű szavazni. Tehát uh, Inés, la primera parte se ha votado. No, es que no está claro. Sí. Sí. Eso es lo que no lo sé. Yo no la encuentro. Rudolf, where, where is the oral amendment of uh, Mrs. Ayala? Where do you, in the list, in the voting list, where is, but where is the oral amendment of Mrs. Ayala? They follow after.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 goes through the resolution step by step. Yes, because but we only had we one start vote. to vote here. Yes, okay. we start with amendment yes. with, uh, with amendment to first part and second part. And questo dobbiamo votare. Ah, non capito. Questo. In the, in the Va bene. Questo dobbiamo votare adesso. Eh, Due. Sì. sì. Ok. Allora adesso dobbiamo. Most akkor a kettes módosítóról szavazunk. Ayala Sender módosítójában, két részben az első rész és a második részről. Tehát akkor most az első részről szavazunk a kettes módosítóról, az Ayala Sender módosítóról van szó. Szóval megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A második részről szavazunk. A Kettes még mindig. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most a C szóbeli módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a D szóbeli módosítóról nyitom meg a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az E módosítóról nyitom meg a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az F szóbeli módosítóra nyitom meg a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a G szóbeli módosítóra nyitom meg. Zárom. Elfogadtuk. Most az egyes kompromisszumra nyitom meg a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. Most a négyes módosítóról szavazunk, megnyitom. Zárom. Elutasítva. Most az egyes szóbeli mód, bocsánat, az I szóbeli módosítóról nyitom meg. Zárom. Elfogadtuk. Most a G-ről nyitom meg a, szav- a J-ről nyitom meg a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. Most akkor az egész állásfoglásról nyitom meg a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. És akkor most a vég... Bocsánat, bocsánat. Igen, rendben van. Akkor most áttérünk a következő szavazásra. Ez pedig a 2009-es évi mentesítés a régiók bizottságáról szavazunk. És most megnyitom a szavazást a jelentéstervezetről. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Most akkor az egyes kompromisszumra szavazunk, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A hármas módosítóra nyitom meg a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig az így módosított állásfoglaláshoz szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig térjünk át a 2009-es mentesítésről szóló szavazásra Európai Ombudsman a döntéshozatali határozatról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az állásfoglalásról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Érjünk most át a 2009-es mentesítésre az Európai Adatvédelmi Biztossal kapcsolatosan. A határozatról szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. Az állásfoglalásról szavazunk, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek Rivelin kollégának végzett munkájáért. Passiamo adesso. Térjünk most át a napirend következő pontjára. Egy külön jelentésről van szó az Európai Számvevőszék részéről. Európai Uniós fejlesztési támogatása szubszaharai Afrika országaiban és Dél-Ázsiában. Megnyitom, azt, megadom a szót Stász kollégának. Köszönöm, elnök úr. Azt javasolnám, hogy Először a számvevőszéknek adjuk meg a szót, hiszen kiváló dokumentumot terjesztettek elő, és jó lenne, hogyha a számbevőszék először összefoglalná, amit talált. Jó? Egyetértek. Kinst úrnak adom meg a szót a számbevőszék képviselőjének. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, igen tisztelt szakbizottsági tagok, hölgyek és urak! Mindenek előtt szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek itt a szakbizottságban a számvevőszék jelentését, és szeretnék Stász úrnak gratulálni a kiváló munkáért, amelyet itt most bemutatunk a szakbizottságban. Nagyon fontos tényező az oktatás hogy a szegénység ellen harcoljunk. Ez eh, megmutatkozik eh, az oktatás mindenkinek mozgalomban és a millenniumi fejlesztési célokban is. Az eh, Európai Unió konkrét célokkal szeretné az alapfokú oktatást biztosítani minden gyermek számának. Szeretné a nemek közötti különbséget megszüntetni az oktatásban, és szeretné az oktatás minőségét emelni. Ezt a három célt vettük figyelembe elemzésünk során. Konkrét kérdések azok voltak, hogy sikerült-e haladást elérni, a második kérdés az volt, hogy a bizottság megfelelő módon kezelte az eszközöket. Dél-Ázsiában és a Szaharától délre eső afrikai országokban vizsgáltuk meg a problémákat, ahol nagyon komolyak, sőt komolyabbak az oktatási problémák, mint máshol. Mielőtt a leglényegesebb szempontokra térnék át, szeretném megemlíteni, hogy az oktatás fejlesztése nemzeti programokon keresztül és nemzeti programok a kormány segítségével zajlik az európai intézmények csak egy szereplőt jelentenek, és semmi befolyásuk nincs a konkrét megvalósításra. Éppen ezért szükségünk van pontos mutatókra, hogy a partnerkormányzatokkal és a többi adakozóval megfelelő hangot találjunk. Éppen ezért meg kell néznünk, hogy a megvizsgált oktatási támogatási program milyen eredményeket ért el. És itt utalnék az ágazati költségvetési támogatásra és az összefont finanszírozásra, amelyek a finanszírozás két fő ágát adták. A megvizsgált projekteket megpróbáltuk a legalacsonyabb szinten megvizsgálni. Természetesen ez más, mint az ágazati finanszírozás vizsgálata. Az oktatás mindenkinek programban megalapítottuk, hogy a haladás lassú, és a milleniumi fejlesztési célok értelmében a legfontosabb a teljes beiratkozási arány elérés, azonban ez a legszegényebb országok esetében nagyon messze van a megvalósítástól. Ami pedig a nemek közötti egyenlőtlenség megszüntetését illeti pozitív haladást észlelhettünk, még akkor is, hogyha a legtöbb helyen a bizonyos regionális és szociális csoportoknál még nagyon jelentős a nemek közötti egyenlőtlenség. A minőségi oktatás még mindig nagyon lényeges kérdés. És azt is megállapíthattuk, hogy az a prioritás, amelyet a millenomi fejlesztési cél kettő juttattunk, még nagyon messze van az érintett területekben a céloktól. Elnök úr, igazából csak rész sikert érhettünk el, még akkor is, hogyha ezeket a rész célokat nem szabad alábecsülni. És az Európai Bizottság mindenképpen hozzájárult a helyzet javításához. Azonban gyenge pontokat is észleltünk a bizottság programjában és annak megvalósításában. Ezek a gyenge pontok pedig befolyásolták a célok elérését is. A jelentésünkben ezekre részletesen kitérünk és ajánlásokat is teszünk ezek kiküszöbölésére. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is folytatnunk kell a projekteket támogatással, annak értelmében, hogy innovatív oktatási eszközöket alkalmazzunk a legszegényebb országokban. Hogy az oktatási célok az általános költségvetési támogatás keretében jobban elérhetők legyenek, nagyon fontos. Azonban ez a segítség csupán egy hozzájárulás az oktatás mindenkire történő kiterjesztésében. Azonban azt meg kell állapítanunk, hogy a szakértelem az Európai Unió részéről mindenképpen megvan. A jövőben jobban kellene az oktatás minőségére és annak ellenőrzésére figyelnünk. Elnök úr, a számbevőszék jelentéséből ennyit szerettem volna röviden idézni, de szeretném megköszönni a bizottság szolgálatainak a nagyon gyümölcsöző együttműködést a vizsgálatunk során. Most pedig szeretném megköszönni figyelmüket. Grazie lei. Köszönöm önnek. Tessék, Kastax asszony. Dank voorzitter. Ehm, nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, köszönetet mondanék a számbevőszéknek, hiszen kiváló külön jelentést kaptunk. Ebben a külön jelentésben az úgynevezett költségvetési támogatásokról is szó van. A költségvetési támogatás egy roppant aktuális téma. Nem csupán azért, mert a szakbizottságunkban vizsgáltuk az Európai Fejlesztési Alap mentesítésénél, hanem azért is, mert a bizottság kiadott egy zöld könyvet erről a témáról. Jövő héten pedig egy véleményről szavazunk itt a szakbizottságunkban, amely szorosan kapcsolódik a témához, hiszen a fejlesztési együttműködésről szól. Témája nagyon aktuális és roppant hasznos. Nagyon kiegyensúlyozott munkadokumentumról van szó, utal a hiányosságokra, azonban a lényeges eredményekre is. A mutatók 45%-át sikerült elérnünk, a bizottság kiegészítésképpen hozzáfűzte, hogy még az esetek 30%-ában sikerült haladást elérni teljes mértékben osztom a számbevőszék ajánlásait, a munka dokumentumnak további impulzusokat kell nekünk adni, nagyon sokat tanulhatunk ebből a munka dokumentumból. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az oktatás, vagy hogy máshogy mondjam, az oktatás önmagában véve nagyon fontos a fejlődés tekintetében. Az általunk végzett befektetéseknek célja az, hogy gazdagítsa az embereket. Éppen ezért én is megfogalmaztam néhány ajánlást. A bizottságnak országokra lebontva el kellene juttat nekünk egy jelentést, hogy melyik országban milyen célra, milyen konkrét összegeket költöttek. A következő egy kicsit furcsa. És a számbevőzék jelentéseinél általában az van, hogy utalás történik arra, hogy a delegációkban hiányzik a képzett szakembergárda. Tudom, hogy pénzügyi nehézségeink vannak, tudom, hogy a személyzetnek, a humán erőforrásnak nagyon sok a dolgot. Most nem szeretnék itt patetikus módon ezen ragadni, azonban hogyha több százezer gyermek oktatásáról van szó, akik a fejlődő országokban élnek, akkor meg kell állapítanunk, hogy a bizottság delegációiban túl kevés a képzett szakember, akik tényleg értenek a helyzethez. Akkor ez nagyon furcsa, hogy miért ilyen emberek mennek oda. Nem jó gondolkozzunk el konkrétan, hogy ez miért van így, gondolkozzunk el itt a parlamentben, a szakbizottságban, a AFED bizottságban, a fejlesztési bizottságban, a költségvetési bizottságban, hogy hogyan lehetne ezen javítani. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy a szakképzett szakembereket hogyan lehetne megnyerni a bizottság delegációban való részvételre. Megfogalmaztam egy ötödik ajánlást is, ezek konkrét pontok a számbevőszék külön jelentése ne tűnjön el nyomtalon a fiókokban. Ne csak a, a következő mentesítés tekintetében játszon szerepet. Ez a dokumentum nagyon fontos abban a tekintetben, hogy szóljunk róla. Itt négy pontot írtam össze. A képzés minősége, van itt egy Wuthausen tízes nevű dokumentum címe jobb képzés a fejlődő országokban. Ezt a bizottság publikálta, használnia kellene a delegációknak is, amennyiben megítélik az oktatás minőségét. Szeretném a bizottságot megkérdezni, hogy mely egyéb intézkedést lehetne még foganatosítani annak érdekében, hogy javuljon az oktatás minősége. A kettes pont a csalás. Echt gevallen zijn van fraude en, en világossá válik a jelentésből, hogy csalásra is sor került. Sőt, hanyag kezelésre néhány országban. Kiderült, hogy fantomtanárok is léteznek, akik csak papíron, virtuálisan léteznek, ám nem húsvér emberek. Szeretném a bizottságtól megkérdezni, hogy milyen elképzelései vannak, amennyiben a csalás elleni harcra gondolnunk. A harmadik megjegyzésem, a program megvalósításához és kiértékeléséhez jó statisztikára van szükség, hiszen bizonyos országok esetében nincsenek meg ezek a statisztikák. Szeretném megkérdezni, hogy rendelkeznek-e megfelelő tervel. Az utolsó megjegyzésem, a lányok oktatásba való bevonása elég alacsony hatásfokú. Ennek vannak olyan okai, amelyek nem az oktatással függenek össze, tehát például az infrastruktúrával nincsenek meg az egészségügyi feltételek. Kérdésem a bizottsághoz a következő. Mely lehetőségeket lát, mely intézkedéseket lát, hogy haladást érjünk el ezen a területen. Hogy a lányok is nagyobb mértékben részt vegyenek az oktatásban a fejlődő országban, főleg ami az alapfokú oktatásra vonatkozik. a jó képzésre rendelkező nők erős nők, és az országok politikai fejlődéséhez is hozzájárulhatnak. A bizottság most már jelentkezik is, tehát akkor át is adom nekik a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt jelentéstevő, tisztelt szembevőszégi tag. Nem fogom megismételni azt, ugye nagyon gratulálunk a bizottság jelentéstevőnek, tisztelt jelentéstevők, gratulálunk az ön munkájához. Azt gondolom, hogy az eredmények, amelyeket elértünk, annak ellenére, hogy az ember nem ülhet a babérjai, babérjain, szerintem jelentősek az eredmények. 70%-át elértük a céloknak, részlegesen vagy teljesen. Tehát én azt gondolom, hogy egy másik pont, amelyet kiemelt a szemvevőszék tak és nagyon fontos, hogy ezt megismételjük, ez az, hogy a reformokat figyelemmel kísérjük, a partnerországok reformpolitikáját figyelemmel kísérjünk az oktatás területén, így tesszük ezt más ágazati politikákban is. Nagyon fontos, hogy a delegációink, mi magunk is rendelkezünk azzal a lehetőséggel, hogy kielemezzük nagyon is szigorú feltételek mentén azokat a politikákat, az oktatásügyi politikákat az országokban, amelyek megfelelnek a jelzőszámoknak. A jelzőszámoknak nincs inputjuk, az a jelzőszámok a minőséggel foglalkoznak, az eredményekkel, és számunkra nagyon fontos a minőség, kiemelt fontosságú elem, hiszen ez adja majd a különbséget, ez hoz valódi változást az országban. Nem az órák száma, hanem ugye nem hogy hány órát töltenek iskolában, hanem mit fognak tudni kezdeni az iskolai végzettséggel. Például, hogy hozzáférnek-e a különböző szakképzési programokhoz, például az erre vonatkozó jelzőszámok, ezek megfelelőek, hogy hányan kaptak képzési, szakképzési helyet. Aztán ami az oktatók számát illeti. Ön is említette, hogy függ attól, hogy mennyire vannak jelen az iskolában az, hogy sokan hiányoznak, a hiányzás nagyon fontos jelenség. Föl kell tenni a kérdést, ezek a tanárok, oktatók miért nem mennek az iskolába? Miért ilyen sok a távol levő, hiányzó tanár? Kiegészítő jövedelemre van szükségük? Egyéb munkát kell végezniük? Hát egyik oka lehet ez is, de vannak olyan okok, amelyek egyszerűen néhány országban, Nigerben, Nigerben például a tanárok 15 napig nem mm, mennek tanítani, mert elmennek megkeresni a pénzüket, elmennek személyesen. tehát gyakorlatilag a, kifizetés módja is sokszor okoz létet. Most ki, tehát, tele, tehát mobiltelefonon keresztül nem tudom, lehet-e, nem vagyok nagy technikai szakértő, de nagyon érdekes modulok, megoldások vannak a kifizetés technikájára vonatkozóan. Ami az oktatók minőségét illeti, beszéltünk ugye a hiányzásról, a távollétekről. Hadd adjak egy példát, nagyon érdekes példát. Madagaszkáron tapasztalták a következőt. Madagaszkár feltérképezte az összes fantom tanárt, és adott nekik napi díjat annak idekében, hogy levegyék őket a fizetés vagy bélistáról, és a jutatások ellenére valóban különböző kedvezményeket kapnak a költségvetésből, hála ennek a feltérképezésnek, amely nagyon sok időt vett igénybe, három évet, mégis sikeres volt ez a program. Tehát vannak bevált gyakorlatok, amelyeket követni lehet. Persze a kormánynak nagyon is sok jó indulatot kell mutatnia, és gyakorlatilag minden részevőnek aktívan kell részt venni ebben a folyamatban. Ha megengedik, kiemelnék egy másik kérdést, amely a kormányzás, az irányítás kérdését illeti, ami bennünket illet, ami nagyon fontos a helyi irányítás, domestic accountability, helyi elszámoltathatóság. Elég sok kezdeményezést vezettek be a nemzeti parlamentek, a civil társadalom, a számvevőszékek, a helyi számvevőszékek hogyan tudnak eh, ahhoz hozzájárulni, hogy nyomon kövessük a kiadásokat az egyes ágazatokban. És itt is igyekszünk megerősíteni ezt az együttműködést, és azt hiszem a költségvetés nagyon fontos eszköz a kezünkben, hiszen ennek segítségével valóban befolyást tudunk gyakorolni a, az egész helyzetre. Kiemelte a lányok szerepét az iskolákban. Nyilván nagyon jó tudja, hogy számunkra a ö, nemek integrációja nagyon fontos, minden ágazatban alapvető fontosságú. Szeretném elmondani, hogy például az a tény, hogy a lányokat iskolába visszük, most persze vannak kulturális kérdések, vannak a hagyományok, amelyek meghatározzák a lányok szerepét, vannak persze közegészségügyi problémák is, amelyeket szerintem könnyen meg lehet oldani. Ez függ attól is, hogy vannak-e női oktatók és tanárok. Azt hiszem, hogy ha van tanító nő, tanárnő, a sokkal vonzóbbá teszi a lányok számára az iskolába járást. Ez mit is jelent? Nos, hát arra is oda kell figyelnünk, hogy a középiskolában, nem csak az alsófok iskolában támogatni kell a lányokat, hogy később belőlük is tanárok válhassanak. Ennek nagyon pozitív hatása van a tanítónőknek, a tanárok, tanárnőknek. Nagyon fontos szerepe van abban, hogy bevonják a lányokat az iskolába persze van erőszak az iskolában, amely az úton, az iskolába vezető úton bekövetkezhet, ezzel ellen nyilván fel kell lépni. Mit is szeretnénk erről elmondani? Most hát alaposan ki kell elemezni azokat a tényeket, amelyeknek hatásuk van arra, hogy részt vesznek a lányok a, az iskolai oktatásban. Aztán, ami a tanárok távollétét, vagy sok sokszor bekövetkező hiányzását illeti. Most hát a bizottság egy gyakorlatot kíván végrehajtani, amely szerintem nagyon fontos. Szeretnénk áttekinteni ezeket a módszertani iránymutatásokat a Project Cycle Management keretében. Ide beépítünk egy módszertani kis kézikönyvet a jelzőszámokkal kapcsolatban, arról szólunk, a jelzőszámokat az országok dolgozták ki, nem mi. A kérdés az, hogy a jelzőszámokat ágazati párbeszédbe hogy lehet beágyazni. Ez nyilván a delegációink képzését is illeti, tehát a, a delegációnk tagjait is fel kell készíteni arra, hogy hogyan lehet hatékonyan megvalósítani az eredményeket a jelzőszámok alapján. Ugye kiegészítő adatokat kértek tőlünk, számokat, az országonkénti jelentésben a szemövőszék mindenütt feltüntette a számadatokat. Azt hiszem, hogy semmi nem szól az ellen, hogy az önök rendelkezésére ne bocsáthatnánk ezeket az adatokat, hiszen minden országról készült jelentésben ezek megtekinthetőek. Ami az utolsó pontot illeti, a minősített munkatársakat, személyzetet vagy szakképzett mm, munkatársakat, a bizottság, hogy is mondjam, úgy gondolja, tehát minden személyzetünket mm, december 1 -e óta, tavaly december 1 -e óta a delegációk operatív személyzetét figyelemmel kísérjük, és megpróbáljuk a munkájukat segíteni. Az a szándékunk, hogy egyensúlyt teremtsünk a delegáció munkatársai között, abban a tekintetben, hogy támogatást nyújtsanak az országoknak. Mm, nem csak a számok területén van mit tenni, hanem ami a profilokat illeti. Valóban szakképzett személyeket kell az adott országok adott ágazati programjai élére állítani. Továbbra is szeretnénk önökkel együttműködni ezen a területen, hiszen nagyon fontos számunkra, nagyon fontos a parlament számára is. Nagyon örülök, hogy együttműködünk. Köszönöm, megnyitom a vitát, Odé kolléga jelentkezett. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a jelentés minőségét és az információkat, amelyek ebben szerepelnek. A pénzgazdálkodásra vonatkozóan, és egy észrevételt szeretnék megosztani önökkel, illetve egy javaslattal élnék felvetődik bennem a kérdés, hogy egy globális auditot kellene végezni néhány ágazattal kapcsolatban az állami kiadások területén, a helyi végrehajtó ügynökségek tekintetében a katonai kiadások, a diplomácia és egyéb területek esetében, a fejlesztés esetében a fejlesztési, együttműködési támogatások, ez a 17 milliárd erre az időszakra, és az Európai Fejlesztési Alap, valamint a tagállamok alapjai, az Európai Beruházási Bank és a többi. Hát az a benyomásunk, hogy rengeteg beavatkozás történik, nagyon sok az intervenció. Az a javaslatom, hogy lehetne-e a tagállamokkal együttműködve egy auditot végrehajtani a számvevőszék és a 27 tagállami számvevőszék részvételével a fejlesztés tekintetében, hogy megismerjük hogy az állami beavatkozások az Európai Unió részéről de a közösségek egésze, tehát az EU és a tagállamok részéről milyen hatással járnak, hogy erről globális képünk legyen. És a második kérdés az Európai Unióra vonatkozóan az, hogy van-e hozzáadott, van-e európai hozzáadott érték valamennyi intervención belül? Van-e európai hozzáadott érték? Azért vettem fel ezt a kérdést, mert a hetedik kutatási keretprogram fél éves, félidős értékelésének jelentéstevője vagyok, és kérdés az, hogy az EU ezen források felhasználása révén egy hozzáadott értéket teremt-e. Elnök, köszönöm, Gressle kolléganő. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a jelentést, nagyon érdekes és informatív ez a jelentés, sok új információval rendelkezünk. A világ ugye elmozdul, javul, remélem, hogy jó irányban, illetve úgy gondolom, hogy most már jó irányban. Az oktatás területén azt szeretném megkérdezni, hogy kaphatnak-e áttekintést azzal kapcsolatban, hogy igazából hány tanárt finanszírozunk ebből a költségvetési támogatásból? Főleg ott hogyan fizetik meg őket, ahol nincsen például bankszámlaszám a tanárok a helyszínen kapják meg inkább a fizetést, ne pedig a tanácsadókin, akik aztán végül is a projektekben nem fognak úgysem jobb eredményeket elérni. Én tényleg azt szeretném, hogy a költségvetési támogatás nálunk egy kicsit rossz hírbe keveredett, mert nincs igazán jó alternatívánk. Az alternatíva legalább olyan kérdéses, mint a mostani modell. Szeretném megtudni, hogy a költségvetési támogatásnak erről a kérdéséről a közvetlen elérhetőségéről kaphatnánk-e támogatást, információt? Grácz. Köszönöm. Ajala Sender kolléganő. Köszönöm, elnök úr. Amit Gressle kolléganő mondott, ahhoz kapcsolódván elmondanám, hogy tegnap beszéltünk többek között a költségvetési segély problémájáról is, akkor is, hogyha a bizottság képviselője nem értett teljes mértékben egyet a mi felvetéseinkkel, hiszen itt párhuzamosságok vannak ezen a területen. A következő kérdésem a bizottság felé most a költségvetési segély témájához érkeztünk, és az oktatás területéhez, amely tagállami hatáskör, és a költségvetési támogatás egyik alapvető alkotó része. Nos, ez az elem, ez a pozitív elem, amihez végre elérkeztünk, tehát ez a költségvetési támogatás jól működik az EU, valamint a kedvezményezett országok viszonylatában, ami viszont az eredményeket illeti, van egy hiányosság, amely egyre inkább szembetűnő. A számvevőszék is felvetette ezt. Tehát itt egyrésztről az a probléma, hogy ezeket az összegeket nem jól használják fel, és jó egyensúlyt kellene kialakítani az egészséges pénzgazdálkodás és az eredmények között is. Tehát Kérdés, hogy a bizottság vizsgálja azt, ami Észak-Afrikában történik, arról vitáztunk, hogy hogyan költik el ezt a pénzt az oktatás területén, sokkal inkább, mint a foglalkoztatás területén. Hogy megszüntessük ezeket a súlyos egyenlőtlenségeket, egyensúlytalanságokat, amelyek a lakosságot tüntetésekre ösztönzik. Tehát itt vitát kell kezdeményezni azt illetően, amit a szemvevőszék javasol, tehát a javításokat illetően, a költségvetési támogatás tekintetében, valamint az eredmények értékelése tekintetében is. Ami pedig az oktatást illeti, van két elem, amelyet valóban fontosnak tartok. A kérdésem a következő. A szemvevőszék már felveti a nagyobb, a több információ igényét, de kérdés az, hogy milyen mutatók alapján értékeljük az eredményeket az oktatás területén. Úgy tűnik, hogy ezek a mutatók nem elegendőek, vagy nem jól alkalmazzák őket. Egy másik fontos probléma a delegációkat érinti itt az Európai Külügyi Szolgálat jövőjének meghatározásáról is szó van. Úgy tűnik, hogy a delegációk nem túlságosan erősek az oktatás területén, nincs sok forrásuk. Noha ez a fejlesztés egyik központi tengelye. Tehát kérdésem az, hogy a bizottság hogyan kívánja javítani ezen delegációk kapacitásait. éppen annak érdekében, hogy megfelelő tárgyalásokat lehessen folytatni annak érdekében, hogy ezek az oktatási segélyek valóban ö, hasznosak legyenek. A bizottságnak adom meg a szót, mondja az elnök. merci Köszönöm szépen. Egy kicsit kitérnék arra, amelyet az elején említettem. Bizonyos pontokra kitérnék, amelyeket itt említettek. Azt gondolom, hogy a biztosunk P. Bugs úr említette már, és benne van a két zöld könyvben is, amelyet eh, a fejlesztésről és a kötvetési segítségről eh, megjelentettünk. Most mivel szeretne foglalkozni? Nem csak az eredményekkel, nyilván az eredményeket garantálni kell, de szeretne, szeretném, hogyha jobban elgondolkoznánk a többletértéken, az Európai Unió támogatásának többletértéken, amikor is programokat készítünk, illetve beprogramozzuk a segélyeinket. Mert az alapok, amelyek az országokba áramlanak, azok a segély áramok, igazából nagyon pici részét képezik az összes minden országban befektetett pénz összegeknek. Egy a 20-as arányról lehet beszélni. Nagyon fontos, hogy feltegyük a kérdést magunknak, fel is tettük, hogy mit hogy használjuk fel ezt a segítséget, hogy legyen hatásunk a valódi problémák megoldására. Úgy gondoljuk, hogy a költségvetési segély vagy támogatás a szembevőszék jelentéséből és világosan kiderül, nem arról van szó, hogy megkérdőleznénk ezt a támogatási formát, a költségvetési támogatást, mert valóban indokoltan azt a kérdést teszik fel, hogy hogyan lehet garantálni az összegeket ezek az összegek valóban megfelelnek-e a célkitűzéseknek, ez egy fontos kérdés. Az is fontos kérdés, hogy mik azok a jelzőszámok, amelyeket felhasználnak arra, hogy megmutassák, hogy valóban ágazati szinten eredményeket értek el. Visszatérnék arra, amit már említettem. Nem mi vagyunk a fő rendezők, ha úgy tetszik, nem mi vagyunk az építőmesterei ezeknek a projekteknek, hanem az országok maguk. Azt gondolom, hogy a párbeszédben, a szakpolitikáról folyó párbeszédben fel lehetne használni ezt a kérdést. Tehát a kérdés az az indikátorok, a jelzőszámok, ezeket az adott országnak kell meghatároznia. Saját politikája, célkitűzéseként mit szeretne 5-10-20 éven belül elérni. És ha egy ilyen párbeszédet folytatunk kormányzati szinten, és nem csak kormányzati szinten, nagyon fontos, hogy minden szereplő vegyen részt ebben a munkában. A parlament, a nemzeti parlamentek, a civil társadalom, és így tovább. Nagyon fontos, és mi ebben az irányban kívánunk elmozdulni. Nagyon fontos, hogy valóban közösen határozzuk meg az jelzőszámokat, amelyekkel dolgozunk most már rá kell jönnöm, rájövünk arra, hogy sokkal aktívabban kellene eljárnunk. Sok mindent tettünk már, de hát még van mit tenni. A delegációk rendelkezésére olyan eszközöket kell bocsájtani, amelyek segítségével valóban hatékonyan tudják ezt a párbeszédet folytatni az ágazati politikákról. Tudniuk kell azt is, hogy milyen eredményekről beszélünk. Rövid távú eredmény. Pár nappal ezelőtt valaki a rövidtávú eredmények diktatúrájáról beszélt. Kérem szépen, oda kell figyelni a rövidtávú eredmény, mindenki szeretne rövidtávú eredményt is, de figyeljünk oda, hogy a rövidtávú eredmények ne befolyásolják negatívan a hosszú távú eredményeket. Jó lenne a két dolgot összekötni, és hogy koherencia alakuljon ki. A kérdés, hogyan fizetjük ki a tanárok fizetését? Ez valóban egy nagyon fontos kérdés, mert a fizetés problémája okozza azt, hogy a tanárok sokszor nem mennek el iskolába. Nem vagyok ennek az ágazatnak a szakértője, de arról hallottam, hogy például a mobiltelefon segítségével is Mm, ki lehetne fizetni a fizetéseket, el lehetne utalni a fizetéseket ezeknek a tanároknak. Őszintén ne kérjenek tőlem több információt erről, de vannak nagyon innovatív megoldások ezen a területen, amelyeket nagyra ö, értékelek. Én még csak olvasgatom, ismerkedek ezzel a módszerrel. Hát néha csodákat lehet művelni. Nos, most mm, vizsgáljuk meg néhány eset, ország esetében ezt a fajta innovatív megoldást, nagyon ígéretesnek tűnnek ezek az innovatív technológiai eszközök, amelyek segítségével fel lehet lépni a túlzott hiányzásokkal szemben, a tanárok részéről történő túlzott hiányzásokkal szemben. Azt hiszem, hogy itt abba is hagynám, nem tudom, hogy kihagytam esetleg kérdést. Kollégáink, delegációbeli kollégáink kapacitása. Jelenleg az ADEFCO operatív minőségi igazgatója vagyok. Az én igazgatóságom valóban kiemelte azt, hogy nagyon fontos a szakképzettség, a szakértelem. Arra törekszünk, hogy a szakértelmet ha nem is a delegációban helyezzük el, hanem regionális szinten, amikor Zimbabvében voltam a delegáció vezetője, volt egy regionális közegészségügyi szakértőm Zimbabvében, aki az egész régiót lefett. Szerintem ezt a megoldást is megnézhetnénk, ha nincs elegendő szakképzett munkatársunk az adott régióban. A regionális szakértő szerintem nagyon jó. Ezek olyan kérdések, amelyeket alaposan megvizsgálunk a biztosunkkal és főigazgatóinkkal, és ez valóban szívügyünk. Köszönöm. Grazie. A parola alla Köszönöm. A szemvevőszék kap szót. Yeah, thank you, Mr. Chairman. If I, uh, understood... Köszönöm, elnök úr, hogy jól értettem. Két kérdést intéztek a számvevőszékhez, szóval ha megengedik, Odi úrra reagálnék. Hát alig tudom elképzelni, hogy egy nagy közös auditot lehetne elvégezni 27 nemzeti számbevőszékkel. Én úgy gondolom, hogy az együttműködés terén kellene elgondolkozni, hogy hogyan tudunk a nemzeti audithatóságokkal együtt működni. Van egy keret, a HOAP, Harmonization of Overseeing Practices, mi, mint szemvevőszék, nagyon aktív szerepei vannak, vagyunk ennek az általános ö, felülvizsgálati felügyeleti rendszernek, harmonizált rendszernek. Nagyon fontos tehát a kedvezett országok számára így módon segítséget nyújtani. Mi nagyon sok rendszeres tapasztalat cserét tartunk, nem titok elmondani, hogy sok mindent bírálunk a bizottság részéről, és amit mi bírálunk a bizottságban, azt a donor országok számvőpőszéki hatóságai is bírálják. Sokszor látják a jelentésünkben is, hogy az audit jelentésekre hivatkozunk, amelyeket a többiek készítettek. Ami a fejlesztési segét illeti, mi, mint szembevőszék, ugye tanácsokkal látjuk el a bizottságot minden jelentésünkben. Kiváltképpen a teljesítmény orientált audit jelentésünkben azon gondolkozunk, hogyan lehetne javítani a fejlesztési programokat. Nincsen egységes recept, milyen modalitást alkalmazunk. Az általános költségvetési támogatás, vagy ágazati támogatás, vagy a projektek által biztosított támogatás a legjobb. Mindegyiket személyre kell szabni, országra kell szabni. Mi nagyon is támogatjuk a költségvetési támogatást, amely nagyon is aktuális. Most nagyon fontos, egyedéltek az előttem szólókkal, hogy jó lenne, ha az országok magukénak éreznék ezeket a programokat. A kapacitás, építés nagyon fontos az adott országban, de mindig országonként kell ezt a kérdést feltenni. Ami az indikátorokat, számokat illeti, ha jól értettem, hogy megfelelőek-e, megbízhatóak-e, a jele hogy tette fel ezt a kérdést, ami a megfelelőséget illeti, hogy adekvátok-e. Ebben a jelentésben kritikusan eh, reagáltunk a oktatás minőségére vonatkozó jelzőszámokra. Szerintünk alulbecsült értékelésekről volt szó. Nagyon sok jelzőszámmal lehet az oktatás minőségét mérni. Mindannyian tudjuk, hogy nem egy könnyű feladat. Általában nagyon mm, költségesek is ezek a módszerek. Ha megnézik a táblázatot, amely a minősége kapcsolatos, úgy tűnik, hogy a bizottság nem élt minden lehetőséggel, ami a oktatás minőségének mérését illeti. Néha észrevesszük, meglátogattam egy missziót Nepálban, ennek az autónak a keretében, és meg voltam lepve, nem a bizottság hibája volt, hanem a többi donor hibája volt, hogy a jelzőszámok az ágazati támogatás esetére vonatkozó jelzőszámok eljárásokra vonatkoztak, nem eredményekre. Meglepő volt számomra. Mert végül is látnunk kell, hogy jól képzett fiúk, lányok kerülni ki a rendszerből, nem pedig arról van szó, hogy az ország ezt meg azt a törvénytervezetet terjesztett elő. Én azt gondolom, hogy ez nem adekvát jelzőszám. A bizottsággal folytatjuk a vitát a jelzőszámok általános költségési támogatási rendszerében, struktúrában, tehát az jelzőszámok struktúrában van egy kis nézeteltérés. Mi a 83 C-re vonatkozóan mi úgy gondoljuk a szemvevőszékként, hogy a bizottságnak ezzel a kérdéssel foglalkoznia kell, ebben a vitában, a zöld könyvről folyó vitában is meg kell oldani ezt a problémát. Az áldozati kérdéseket hogy kell lefedni, jobban lefedni, az általános költségvetési támogatás segítségével. Mi úgy gondoljuk, ha például megnézzük, hogy mennyire fontos az oktatás, csak három-négy jelzőszám van az oktatás javításával kapcsolatban. Szerintünk ez nem elegendő. Ami a megbízhatóságot illeti. Rá kellett jönnünk arra, hogy a hivatalos statisztikák, amelyeket kedvezett az országok közé tesznek, vannak olyan országok, ahogy úgy gondoljuk, a támogatás ellenére, amit kaptak a tanulóktól, a nemzeti statisztikák nem tekinthetőek megbízhatóanak. Tudunk példát mondani arról is, hogy mekkora különbség van a nemzeti statisztika és a mi felméréseink között óriási a különbség a gyerekek szemeten, akik valóban iskolában járnak. Nepálból, Nepáli példa, amelyet meglátogattam. Tudom, hogy az iskolába járó gyerekek kapcsán általában ő regisztrálják, első nap beiratkoznak a gyerek az iskolába. Utána nem érdekli őket, hogy iskolába járnak-e, tehát a beiratkozottak száma nem tükrözi a valóban iskolába járók számát. Tudjuk, hogy a bizottság nem lehet minden statisztikai javításért felelős a kedvezményezett országokban, de kérem erről ne feledkezzünk el. Köszönöm, Ajala kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahhoz kapcsolódnék, amit az előbb hallottunk a számbevőszék képviselőjétől. Természetesen jelezték, hogy mégiscsak javulás volt a kapacitásokban. Jó, ez nyilvánvaló. És örülünk neki. A delegációkban résztvevők nem mindig rendelkeznek megfelelő oktatáspolitikai háttérrel. Ők általában jogászok, közgazdászok, és az oktatáspolitikusok hiányoznak. És mégiscsak egy másik világ, mint a gazdaságpolitika. De az biztos, hogy akik a delegációk tagjai megfelelő háttérrel rendelkezzenek, szerintem erre jobban kellene ügyelnünk. Hiszen négy-öt évig dolgoznak ezek az emberek. Kollega Stajsz, vuole concludere? Grazie. Stajs, akar zárni, Stajs kollega sokat nem tudnék hozzáfűzni. Nagyon gyümölcsöző volt a vita, a bizottság válasza is, a kiegészítések a számbevőszék részéről. Örülök, hogy az országjelentéseket is áttanulmányozhatjuk. Azonban már a többieknek is említettem, hogy pillanatnyilag a költségvetési támogatásról vita folyik. Greszle asszony is az előbb mondta, hogy a költségvetési támogatás olyan eszköz, amelyet egyszerűen alkalmaznunk kell. De figyelnünk kell arra is, hogy korrekt módon alkalmazzuk ezt az eszközt. Ezen kívül a zöld könyvről is vitát folytatunk. Ezért én hálás vagyok. Az a fejlesztési együttműködésért felelős bizottság megvizsgálja a Görens jelentést, Görens liberális, ott is szó van a költségvetési támogatásról. Tényleg nagyon élénk vitát folytattunk, és most muníciót is kaptunk a számbevőszéktől. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha nincs más megjegyzés ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, akkor áttérnék az OLAF felügyelőbizottságának éves jelentésére a 2009-es évre vonatkozóan, hogyha egyetértenek, megadom a szót a felügyelőbizottság, az OLAF felügyelőbizottságának tagjainak, hogy mutassák be ezt a jelentést. Tudom, hogy Rosalind Wright és Luis López Sanchez Arengez vannak jelen. Jó napot kívánok! Ki kívánja magához ragadni a szót? Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, én kezdem, ha szabad. Timote Átó elnök és a felügyelő bizottság, illetve a titkárságunk nevében szeretném megköszönni szakbizottságoknak, hogy eh, Luis eh, Sanz Aranget úrnak eh, lehetővé tették, hogy együtt hallgassuk meg a felügyelőbizottság éves jelentését. 2009. júniusától 2010. decemberéig tartó időszakot foglal ez fel. Nagyon termelékeny időszak volt ez a bizottságunkban, és öt véleményt fogalmaztunk meg. Ezen kívül az Olaf új főigazgatójának kinevezése is ebbe az időszakba esett. Giovanni Kessle személyéről van szó. Már elkezdtük vele az együttműködést, és pedig nagyon gyümölcsöző módon. A jelentés időszakában a bizottság arra ügyelt, hogy az OLAF nyomozati funkciója hogyan valósul meg a nyomozati időszak figyelembevételével. A felügyelő bizottság különleges figyelmet szentelt az Olaf nyomon követésének, tehát hogy a mi ajánlásainkat hogyan alkalmazzák. Mindenek előtt arra koncentráltunk, hogy ne legyenek a nyomozati munkában késlekedések. 164 nyomozást vizsgáltunk meg, és az Olafnak pedig javaslatokat tettünk, hogy hogyan változtassa meg belső rendszerét a nyomozat tevékenység ellenőrzése tekintetében. Az Olaf proaktív nyomozati stratégiát fogadott el a bonyolult esetekben. A munkát prioritálják. Ezen kívül kialakult egy nagyon jó kézikönyv. Kicsit csalódottak voltunk, hiszen ebben a tekintetben az Olaf nem vette figyelembe jelentésünket és ajánlásaink. Azonban mandátumunk utolsó szakaszában egy kicsit haboztunk, hogy mit írjunk erről, hiszen szerintünk ez az Olaf nyomozati tevékenységének egyik fő hiányossága. Ezen kívül még nagyon sok lezáratlan ügy van. Nagyon sok időt azzal töltöttünk, hogy a az 1999 per 1073-as hogyan változtatják meg? Szemeta biztos foglalta össze a reformra vonatkozó ajánlásokat. Minket is intenzíven bevontak ebbe a vitába. És a vita eredménye nagy hatással lesz a szakbizottságunk munkájára is. Azonban az Olaf operatív nyomozati kompetenciáját meg kell erősíteni, ahol lehet és garantálni kell továbbra is függetlenségét. Szemet a biztos jelentést nyújtott be a rendelet új változatáról. Még nem volt meg a lehetőségünk, hogy végigolvassuk ezt és kommentáljuk. Azonban úgy foglalhatnánk össze bizottságunk jelentését. Üdvözöljük, hogy a reformra vonatkozó javaslatok nagy részét alkalmazták. Itt az adatok hozzánk történő rendszeres eljuttatását üdvözöljük a nyomozati fázas alatt. Ezen kívül a nyomozás függetlenségének fennmaradását is üdvözöljük. Azonban itt az Olaf belső és külső nyomozati megújulásra vonatkozó javaslatokat nem vették mind figyelembe. Hiszen a reformba bevonandó a prioritásos nyomozati politika is. A Lisszaboni szerződés új lehetőséget nyit meg. Így ezen lehetőségek alapján az OLAF és a nemzeti bűnöző hatóságok között az együttműködés javítani kell. A jelenlegi intézményi architektúra megtartandó. Az Olaf a bizottságba integrált, független nyomozati funkciójában, és az Olaf függetlenségének nyomon követése a mi feladatunk. Ez pedig alapvető funkció. Másrészt aggódunk, hiszen az Olaf terhei csökkennének, amennyiben lenne egy külön jelentéstevő ebben a tekintetben. Szakbizottságunkat külön aggasztotta az, hogy az eset munka bemutatása csak is statisztikai adatokra hagyatkozott. Így nagyon nehéz volt megfelelően megfigyelni az OLAF nyomozati tevékenységét. Alapvető fontosságú az, hogy hozzájussunk az esetekről szóló dokumentumokhoz, hogy megfelelően megítélhessük az Olaf nyomozati tevékenységét esetről esetre. Ez mindenképpen elősegítette volna azt, hogy jobban megvizsgáljuk az Olaf nyomozását. A bizottságunk ezen kívül a túlszabályzástól is óv hiszen legyen megfelelő játéktér is az Olaf számára. Ezen kívül a rendeletben a további jogi szabályzás is szerintem mindenképpen átvizsgálandó. A bizottság és a parlament is aggájának adott hangot, hogy számos nyomozás időben elhúzódik. Bizottságunk úgy gondolta, hogy az alapvezetésének felelőssége hogy úgy menedzselje a nyomozásokat, hogy teljes mértékben eh, garantálja az eljárási tisztességet. Bizottságunk az Olaf új főigazgatójáról is úgy gondolja, hogy megfelelő időt kell adni neki, hogy a reform javaslatokat elolvassa és leadja véleményét. Igazából tíz napot kapott, és tíz nap alatt pedig tizenegy javaslatot nyújtott be bizottságunk jelezte, hogy kész a jövőben is együttműködni, és érdeklődéssel hallgatom majd, hogy szemet a biztos mit mond majd később a mai nap során. Nagyon fontos a nyomozati tevékenységben a tervezés. Itt 40 esetet vizsgáltunk meg, szúrópróba szerűen hogy a nyomozati tevékenység tervezése mennyiben segíti az Olafot a nyomozás megvalósításában, végrehajtásában. A 2008-tól 9-ig terjedő jelentésünkben leírtuk, a, hogy a tervezés megfigyelése nagyon lényeges része munkánknak, hogy garantáljuk, hogy az Olaf hatékonyan dolgozzon, és hatékonyan éljen rendelkezésére álló eszközeivel. Alapvető fontosságú volt a tervezés, és pedig három ok miatt. Az első, hogy a igazgató, illetve az egységek vezetői megfelelően koncentrálhassanak a nyomozásra. Ha a megfelelő nyomozási tervek jelenlétve megfelelő eszközöket is szánhatnak ezekre. Ezen kívül nagyon lényeges az, hogy nyomon kövessék a nyomozást, hogy vannak-e késlekedések, hiszen hogyha késlekedések vannak, akkor ezekkel foglalkozni kell. Fontos azt is tudni, hogy a nyomozás iránya megváltozott-e. Bizottságunk azt javasolja, hogy az OLAF létrehoz egy sablont a nyomozati tervek létrehozására. Ez pedig azt jelenti, hogy minden egyes nyomozati tervben eh, be kell számolni arról, hogy milyen szakaszban eh, mit szeretnének, miután szeretnének nyomozni, és hogy eh, hogyan tervezik a dolgok lezárását, ezután milyen jelentést írnak. Miután az igazgató tanács döntött a tervről, akkor ez a mi munkákat is segíti, hiszen ez egy dinamikus terv, és ennek segítségével mi sokkal nagyobb belátást nyernénk a tervből kiderülne az igazgatóról, illetve a egységvezetőjéről is, hogy tervhez tartják-e magukat, vagy nem. Amennyiben megfelel a tervnek a nyomozás állapota, akkor az rendben van, ha nem, akkor meg kell nézni, hogy mit lehetne tenni. Új prioritásokat megszabni, a tervet módosítani kell, új feladatokat kell kiszabni, és nagyon lényeges az, hogy az elkövetkezendő hetekre hogyan változik meg a terv. Mandatumuk értelmében megvizsgáljuk, hogy a nyomozás tervezést hogyan hajtja végre az Olaf. A másik lényeges vélemény, amelyet bizottságunk publikált, itt a nyomozás alatti alapvető jogok biztosítása. López kollégám nem sokára vázolja ezt is. Ezekkel a dolgokkal együtt megvizsgáltuk a 2010-2011-es OLAF költségvetést. Rendszeresen 9 hónapon át vizsgáljuk az eszközök elköltését, erről pedig a C1-es egységnek is láttuk a jelentésünket. És a nemzeti hatóságokhoz is eljuttattuk az adatokat. A véleményünk az volt, hogy ezek az esetjelentések világosabbak is lehetnének. Azt várjuk az elkövetkezendő hónapokban, hogy az adat továbbítás minősége javuljon. Megnézzük, hogy hogyan lehet ezt az OLAF részéről elérni. Ami az OLAF költségvetését illeti, örülök annak, amit Keszle úr írt a Kokobunak. Azt írta, hogy jó lenne, hogyha az Olaf személyzetének a fele a nyomozással foglalkozna. Így lehetne a legjobban megfelelni a felelősségnek. Folytatjuk az eset munka, az eset nyomozás megfigyelését. Pillanatnyilag a 9 hónapos jelentésünkben azt állapíthatjuk meg, hogy számos eset már több mint négy éve tart. Az Olaf kérésére megvizsgáljuk azt is, hogy az Olaf hogyan jut hozzá a bizottságnál meglévő személyes adatokhoz, amelyek szükségesek a nyomozás sikere érdekében. Így az 1073-as módosítása is szóba kerülhet. Megpróbáltuk a saját munkánkat is kiértékelni, hiszen hat évig dolgoztunk az Olaf megfigyelésével. Megnéztük, hogy az Olaf hogyan vette figyelembe a mi ajánlásainkat a véleményünkben. Köszönöm, Rajtasszony. Megadom a szót a szemvőszék másik képviselőjének, Szia López Sánchez Aranguez úrnak. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan Rájtasszony elmondta, az ötösszemú véleményre utalnék a felügyelőbizottság részéről, amely mellékletként szerepel a tevékenységi jelentéshez csatoltan. Nos, én a módszerről szeretnék beszélni, amelyet alkalmaztunk, valamint az általunk követett célkitűzésekről és konkrét javaslatokra is utalnék ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Nos, ezek a nyomozati eljárások szankciókhoz vezethetnek, a közigazgatási, fegyelmi vagy akár büntetőjogi szankciókhoz is, de az eljárásokat rendkívül lelkismeretesen kell lefolytatni az alapvető jogok védelme tekintetében, tehát garanciákat kell biztosítani, védelmet kell biztosítani, hiszen mindez kihat a nyomozások eredményességére is, valamint az Olaf presztízsére, hitelességére. És ez egy módja annak, hogy garantáljuk az OLAF függetlenségét. A második ok a mindennapi tapasztalatunk gyümölcse, mely tapasztalatokat az elmúlt öt év alatt gyűjtöttünk a felügyelőbizottság mandátuma alatt, amikor is megállapítottuk az olaf konkrét fellépései kapcsán, hogy működésbeli problémák vagy hibák léphetnek fel ezen a területen. Ezt több ízben hangoztattuk véleményeinkben. Tehát ezen nyomozások tervezése, illetve végrehajtása néhány hibát rejtett magában. A felügyelőbizottság mandátuma végén ragaszkodott ahhoz, hogy az Olafnak legyen egy operatív eljárási kézikönyv, amely világos rendelkezéseket tartalmaz, a nyomozások lefolytatása tekintetében szakaszról szakaszra, 2009-ben megjelent ennek a kézikönyvnek a legutóbbi változata, és elemzéseink során láthattuk, hogy egyes pontokat még lehet javítani, különösen az alapvető jogokat illetően. A nyomozat, nyomozás alá vont személyek vonatkozásában. A negyedik ok a felügyelőbizottság szerepéhez kapcsolódik, az elsőfokú bíróság ítéletei alapján, amely ítéletek a felügyelő bizottságnak azt a feladatot tulajdonítják, hogy előzetesen foglalkozon az alapvizsgálataival, amelyeket majd be fog nyújtani a tagállami bíróságoknak, éppen azért, hogy az alapvető jogokra gyakorolt hatását vizsgálja ezeknek a nyomozásoknak. Ez tehát a mi felügyelő bizottságunk egyik feladata, amely az első fokú bíróság ítéletéből ered. Végezetül úgy véljük, hogy ebben a szakaszban, ebben a jelenlegi szakaszban, amelyet nagyon, önök nagyon jól ismernek, az OLAF szabályozásra, rendeletre vonatkozóan az 1073-as szabályozásról van szó. Szóval nagyon fontos, hogy ez a reform fontos vetületeket is magában foglaljon, ahol nem csupán a gyakorlatról van szó, hanem egy jogalkotási szöveg megfogalmazásáról is, tehát az OLAF rendeletről van szó, és a 1073-as rendelet módosításáról. A felügyelőbizottság egy gyakorlati javaslattal kívánt élni. Véleményünkben nem az volt a célunk, hogy elméleti tanulmányt fogalmazzunk meg, tanulmányoztuk az Olaf által folytatott nyomozásokat, és ebben a dokumentumban, amelyet készítettünk, pontosan lehet látni, hogy milyen adatokra alapoztuk vizsgálódásainkat. Itt reális vizsgálatokról, illetve adatokról van szó. Itt más anyagokra is támaszkodtunk, a kilenc hónapot felölelő jelentésre, tehát ezekre az adatokra és tapasztalatokra támaszkodtunk, a jellegi jogszabályokat is tanulmányoztuk, így a 1073-as rendeletet, aztán, ahogyan elmondtam, az Európai Bíróság esetgyakorlatát is figyelembe vettük, illetve az említett gyakorlati kézikönyvet. A vélemény tehát javaslatokkal, ajánlásokkal él mind az Olaf számára, mint pedig az egyes egység, vezetők, igazgatók, illetve az alap személyzete irányában, mindazok irányában, akik a vizsgálatokkal, nyomozásokkal foglalkoznak. Itt azt a viszont is szabályozunk, ami az Olaf és a Felügyelőbizottság között kell, hogy fennálljon, valamint az intézmények irányában fennálló viszonyjal is foglalkozunk, hiszen most éppen az OLAF jogalapjának módosítása zajlik. A véleményben világosan olvasható, hogy az Olaf sajátosságait vettük figyelembe, ez egy nyomozati szerv, végrehajtó hatáskörök nélkül szankciókat nem szabhat ki, ahogyan önök ezt nagyon jól tudják, hiszen ez a tagállamok feladata, a szankciók, a fegyelmi szankciók, közigazgatási szankciók kiszabása, a felelősség megállapítása, akár közigazgatási, akár büntetőjogi szempontból de az alapvető jogok tiszteletben tartása tekintetében az Olafnak ahhoz is igazodnia kell, hogy milyen végső felelősségek alakulnak ki ezen folyamat során. Megkülönböztettük a különféle nyomozásokat, tehát vannak belső nyomozások, illetve külső nyomozások, amelyeket az Olaf folytat, és különböző hatáskörökkel jelentkezik a belső, illetve a külső nyomozások esetében. Gyakran a tagállami jogszabályok is számításban vendők az OLAF munkája során, hiszen gyakran a tagállamokban kell vizsgálódni az Olafnak, és meg kell felelnie az alapvető jogokat szabályozó jogszabályoknak az adott tagállamban két nagy fejezetben fogalmazunk meg javaslatokat. Az egyikben az általános elvekre hivatkozunk az alapvető jogok területén, amelyeket tiszteletben kell tartani az Olafnak, tehát a pártatlanság az egyik ilyen, és különleges figyelmet kell fordítani az érdekkonfliktusokra. Aztán ott van egy másik nagy aggodalom a felügyelőbizottságunk részéről, a nyomozások időtartama el kell kerülni a késedelmeket, a teljesen felesleges késedelmeket, késlekedéseket a nyomozások folytatása során. Aztán az információk bizalmas jellege egy további probléma, a titoktartásra mindig figyelemmel kell lenni, ez egy elengedhetetlen elv a nyomozások eredményessége szempontjából. Erre a három kritériumra kell, hogy támaszkodjanak a nyomozások, illetve az alap működése, az alap függetlensége. Tehát ezt a három alapvető elemet rögzítettük, és ahogyan a dokumentumban olvashatják, leírjuk az egész eljárási folyamatot valamennyi garanciával, amelyeket az Olafnak biztosítania kell a különböző nyomozások, külső vagy belső nyomozások során, a nyomozások különböző szakaszainak figyelembevételével, azt a döntést illetően, hogy beindítsák e a nyomozást, a nyomozás lefolytatása, illetve a nyomozás lezárása tekintetében. És itt a konkrét jogokra is utalunk minden egyes szakaszban, illetve arra, hogy hogyan kell tiszteletben tartani a jogokat ezen szakaszok során. A használandó nyelv kérdése, amikor a nyomozás alá vont személlyel folytatnak megbeszéléseket, és a különböző rendelkezések, speciális rendelkezések, amelyek az OLAF tevékenységére vonatkoznak a nyomozás különböző fajtáitól függően. Itt a privilégiumokról és mentelmi jogokról szóló jegyzőkönyvet is figyelembe kell venni az Európai Unió tisztviselőire vonatkozóan. Hogyha egy uniós tisztviselő ellenében folyik nyomozás, ott hozzá kell járulni a nyomozás lefolytatásához az intézményvezetője részéről, és aztán vannak egyéb normák a tagállamok vonatkozásában, amelyeket szintén alkalmazni kell. Együttműködési mechanizmusokat kell létrehozni az OLAF és az egyéb tagállami szervek között, amelyek saját területükön a bűnüldözéssel foglalkoznak, illetve ezzel a nyomozások lefolytatásával, annak érdekében, hogy a fennálló eljárásjogi akadályokat megszüntessük. Nos, tehát ez a vélemény számos javaslatot fogalmaz meg, az Olaf valamennyi tisztviselője irányában, akik esetében meg kell vizsgálni, hogy minden szakaszban, tiszteletben tartják -e ezeket a jogokat. És az operatív kézikönyv fokozatos módosítása is felmerült. A tevékenységi jelentős, jelentésünk egyik következtetésében az OLAF tevékenységének legalitására vonatkozó jelentés megfogalmazását javasoljuk. Ezt állandóan végezni kell, ezt az ellenőrzést. Mindenek előtt arra van szükség, hogy az OLAF-on belül hozzunk létre ilyen irányú mechanizmusokat, hogy a legalitás ellenőrzése folyamatos lehessen az egységvezetőknél, az igazgatóknál, az igazgatótanácsnál, és a fő igazgató esetében is. És aztán vannak még specifikus mechanizmusok ezen jogszerűség ellenőrzésére specializált egységek révén, amelyek már léteznek az alapon belül. Jogi szakképzettsége rendelkező személyek dolgoznak ott, akiknek az a feladatuk, hogy értékeljék a nyomozás kezdeti szakaszában ezeket a vetületeket, illetve tanácsokat adjanak a nyomozást folytató személyeknek annak érdekében, hogy a megkettőzéseket, átfedéseket, illetve hibákat el lehessen kerülni. Megpróbáltam bemutatni ezen vélemény tartalmát, amely véleményünk szerint rendkívül fontos és újszerű is, mivel igen, rendelkezünk az alapvető jogok kartájával, a Lisszaboni szerződéssel, amelyek kiemelik az alapvető jogok tiszteletben tartásának fontosságát konkrét témakörökkel kapcsolatban, mint például a nyomozások, a csalás esetén folytatott nyomozások. Köszönöm, elnök. Gressle kollégának adom meg a szót, aki a jelentéstevőjének a témának. Köszönöm szépen a Olaf két képviselőnek, és köszönöm szépen a valóban nagyon is tartalmas, írásos jelentéseket, és köszönöm, hogy szóban is elmondtak. Valóban mélyreható álláspontokat olvashattunk az önök által említett témákban, például a legalitás megvizsgálás az aláfon belül, ezek olyan dolgok, amelyek tovább visznek minket, segítenek bennünket a vitában. Az a benyomásom, hogy az Olaf, tehát nagyon sok fontos kijelentés található jelentésben, sokkal inkább, mint a korábbiakban. Ezt is köszönöm. Nyolc pontot szeretnék érinteni. Az első pont a ma délután a biztos által bemutatandó, átdolgozott indítvány. Jó lenne, hogyha kapnánk egy hivatalos álláspontot az Olaf részéről, de talán már ki tudták alakítani a véleményüket. Az Olaf amellett állt ki, hogy a mi parlamenti jelentésünket támogassa. Ha megnézem a meg, az átdolgozott javaslatot, nem látom, hogy Olaf, az Olaf erősödött volna hatáskörét illetően. Az a tény, hogy az Olaf az elmúlt hetekben a bizottság adatbankjaihoz nem férhetett hozzá, hát ez egy drámai pont. És ebben az átdolgozott javaslatban egyáltalán nem került rendezésre ez a kérdés. Ez az Olaf munka képességét negatívan befolyásolja. Mit kívánok ezzel kapcsolatban tenni? Második pont. Ugye a jelentéskészítés időszakban megürül a főigazgató helye, ami a helyettest illeti. Nem felejtettük el, hogy a bizottság magunkra hagyott mindkettőnket, az Olafat és a parlamentet is, aminek azért súlyos kihatásai lehetnek. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg arra vonatkozó információ, hogy nehézségek alakultak ki, volt esetleg jogsértés, hogyha körülnézünk a híresztelések kapcsán, hát úgy értesültünk, hogy voltak jogsértések. Ezeket a jogsértéseket csak híresztelés szintjén értesültem róluk, hogy utána jártak ezeknek. A harmadik pont – nagyon szépen megköszönném, ha emlékeztetenek arra, Keszle főgazgató úr, gratulálunk ehhez a pozíciójához, ugye azt mondta, hogy az OLEF munkatársainak 50%-át a vizsgálódásokba vinni el. Tehát a személyi állomány 20%-át szeretné áttenni a vizsgálati nyomozó állományba. Úgy hallottam, hogy nyárig az Olaf belső reformja, a munkatársak átcsoportosítása be kell következzen. Ezt hogy képzeljük el? Mit javasolna? Mire figyeljünk? Hogy az ígéretét Keszle úr valóban betartsam. A negyedik pont az ön jelentésében beszél arról, hogy az eljárási időtartamot lerövidítik, ezt üdvözöljük, kiváltképpen ami a belső eljárásokat illeti, szerintem ez nagy siker. De az volt a benyomásom, hogy az eljárás idejének lerövidítése azzal került ellensúlyozás, hogy kevesebb esetet dolgoznak fel. Rossz benyomást alakult ki bennem? Ön hogy látja? Az Olaf valóban kevesebb esettel foglalkozik, hogy ennek van-e valami köze a de minimis stratégiához? Ez lenne a hatodik pont. A de minimis ugye élő kard, a de minimis olyan, mint hogyha csak a jéghegy csúcsát nézzük meg. Nem tudjuk az elején, hogy ez egy de minimis esete vagy sem. Máshonnan is hallom, hogy a de minimis stratégia miatt az OLAF látszólag kis esetekkel nem hajlandó foglalkozni, pedig ezeknek a kis eseteknek sokszor nagyobb kihatások. A de minimis kapcsolatos tapasztalatok érdekelne. nem tudom, hogy a ilyen kisebb jellegű bűncselekményeket így tolerálunk emiatt. És, de azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy úgy, a kis PTN ügyekkel nem foglalkozunk, a nagy ügyekre sem kerül nagyobb hangsúly. Nem sokkal jobb az eredmény a nagyok kapcsán. Hatodik pont, amit López úr mondott, a külső-belső ellenőrzések. A parlamenti jelentésben azt kértük, hogy a vizsgálatokat igazítsák egymáshoz, a belső-külső ellenőrzés, mert nem látjuk be, hogy az EU alkalmazatokat miért ítélnék meg jobban, vagy, egy, vagy más mércével, mint a földi halandókat. A bizottság ezt a megkülönböztetést miért tartja fenn? Ön hogy látja ezt? Miért kell az EU munkatársakat, miért kell velük jobban bánni, mint más polgárokkal? mik az önök tapasztalatai. Hetedik pont, az Olaf kézikönyv. A 15-ös oldalán a jelentésüknek azt írják, hogy nincsenek elegendő külső személyek, vagy külső ezek számára a szabályok. Kokobo bizottsági tagként az emberektől megőszül, hiszen évek óta folytatjuk ezt a kérdést, tavaly-tavaly előtt is erről beszéltünk. Most mi a helyzet ezzel a kézikönyvvel? A kézikönyvben talán egyszer tiszta, világos szabályok lesznek majd, amelyeket ilyen esetekben alkalmazhatunk. Mikor lesz már fehér füst, mikor készül el a kézikönyv? Hát jó lenne, ha az ilyen problémákat valóban szabályozni tudnánk az egyes pont alá. Aztán a nyolcadik pont. Ketten vannak itt, ennek nagyon örülünk, az önök eh, elnöke Stromberg úr visszalépett. Miért? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kreszle asszony. A vitát megnyitom. Bártis kolléga. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a számvevőszék képviselőinek, az Olaf képviselőnek, amely a jelentést illeti, amelyet most megvizsgálunk, amiről vitázunk. Nos, szeretnék arra emlékeztetni, hogy ez a bizottság, ezt a bizottságot azért hozták létre, hogy Olaf függetlenségét elősegítsék és segítsék a főigazgató munkáját. Tehát ezt a felügyelő bizottságot azért hozták létre. Ez a felügyelő bizottság fontos szerepet játszik az OLAF tevékenységének hatékonysága növelése érdekében, és garantálja az OLAF függetlenségét is ez a bizottság. Ez a bizottság állandóan nyomon követi az OLAF tevékenységét, és ez a bizottság felülvizsgálati ellenőrző szerep megerősítendő, hiszen ez a legjobb módja annak, hogy garantáljuk az OLAF függetlenségét. Azt gondolom, hogy a mi bizottságunk ajánlásai, bizottság ajánlásai jók, nekünk támogatni kell ezeket. Például, ha megnézem a minőség, a vizsgálatok hosszának kérdését, a vizsgálatok minőségének kérdését, ha megnézem azokat az aspektusokat, amelyek a programozással, tervezéssel foglalkoznak, a prioritásokkal, Ami a vizsgálatokat illeti, ott megvizsgálja ugye az alapvető garanciák kérdéséket, a stratégiákra vonatkozó együlásokat is. Számos egyéb kérdés is van, például ami a vizsgálatokat illeti, amelyeket átadnak a nemzeti hatóságoknak. Gressle asszony említett több mindent ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy ez a bizottság megerősíti az Olaf munkájának minőségét, emeli, aztán azt is várjuk, ugye ma délután Semeta biztos úr lesz itt körünkben, aki nyilván módszertani kérdésekkel is fog foglalkozni, néhány újdonság van ebben a témában, türelmetlenül várjuk a biztos úr látogatását, és remélem, hogy az OLAF hatékonyabbá válik. Köszönöm szépen. Grazie, kolléga Jala Sender. Köszönöm, a Jala Sender kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök, és köszönöm szépen én is a jelentést, az OLAF felügyelő ellenőrző bizottságának a jelentését, és az a figyelem, amelyet annak szentel, hogy az érintett személyek jogait tiszteletben tartsák, szerintem ez nagyon fontos. Esetleg valamit mm, pontosabban mondhatna, további pontosításokat foganatosíthatna az egyes eljárásokkal kapcsolatban, amelyeket a bizottság már eddig kivizsgált, kiértékelt. Mi a helyzet a, az alapjogok betartásával. A híres hírhet kézikönyvvel kapcsolatban nem elegendő egy ilyen kézikönyv, egy kódexre volna szükség, hogy ki lehessen zárni azt, hogy ne következzenek be hibák, felesleges hibák ne kerüljenek az eljárásba, amelyeket aztán a végén majd megbánunk. Az a meggyőződésem, hogy módszertanilag képesnek kell lennünk arra, hogy az ilyen hibákat az elején elkerüljük, amelyek túlságosan nagy gazdasági személyi kárt okozhatnak. Erre lehetőséget kell teremteni. Számomra különösen fontos az, hogy valóban mindent megtegyünk annak érdekében, hogy az alapjogokat valóban érvényes, érvényesítessük, és hogy itt ne következzen be hiba. Esetleg figyelhetnénk egy kicsit erre a témára is, ha néhány szót, néhány információt adna ezzel kapcsolatban esetleg konkrétabb ajánlásokat is megfogalmazhatnánk. Hogy garantáljuk azt, hogy a jövőben nem alakulnak ki ismét ilyen problémák. Ami a második jelenlegi fázist illeti, és a vitát ezzel kapcsolatban, illetve az új igazgató kinevezésével kapcsolatos vitát illetően, a következőket szeretném elmondani. Én úgy értettem, hogy pozitívan értékelendő az, hogy valaki egy külsős kapta meg ezt az állást, hogy ez egy jó ösztönző, hogy nincsen semmilyen kapcsolat a korábbi eljárásokkal és esetekkel. A függetlenség, átláthatóság ugye nagyon fontos. köszönöm. Köszönöm, megadom a szót a bizottság képviselőjének, ha hozzá kíván szólni. Nos, ha nincs senki a bizottság részéről, akkor a felügyelő bizottság képviselőnek adom meg a szót, hiszen kérdést intézett hozzá különösen Gressle kolléganő, tessék. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első pontra utalva, a reformról szólva, amikor a jelentésünket bemutattam, elmondtam, hogy még nem volt lehetőségünk arra, hogy az átdolgozott szöveget végigolvassuk végig fogjuk olvasni, és ahogy tudjuk, leadjuk véleményünket hozzá. És összehasonlító táblázat is leadunk, hogy mi változott meg, mit kell megváltoztatni, tehát azonnal elkezdjük a munkát. Az biztos, hogy számunkra ez nagy prioritás. Nem igazán értettem a második megjegyzését, Gressle asszony, hogy mit is javasolt, amikor itt jogsértésről beszél amikor a főigazgató helyén megüresedés volt. Tehát nem tudom, hogy itt bármilyen jogsörtés történt volna, hogyha Gressle asszonynak közelebb információi vannak, akkor annak nagyon örülnék. A harmadik megjegyzésem, ez az 50 os Olaf nyomozati arány, tehát hogy a személyzet 50 a nyomozzon. Ez hosszú távú terv. Keszle úr is jelezte, hogy ebbe az irányba szeretne elmozdulni. Ez, ahogy Gressler azt mondta, óriási változás lesz. És Kessler úr eredeti terv is bátorít minket. Itt nagyon röviden a múlt héten, amikor találkoztunk, hogy hogyan képzeli ezt. Nagyon tágvonalakban vázolt, hogy hogyan képzeli ezt. Ez pedig teljes mértékben egybevág azzal, amit mi tervezünk hosszú távon. Gressler asszony negyedik pontja. Itt tehát a belső oldalon folytatott vizsgálatok csökkenése. Tehát az A egység, az A igazgatóságban viszont mindenképpen dicsérendő, hiszen nagyon jó időben, nagyon jó eredménnyel tudták lezárni a nyomozást. De igen, bizonyos esetekben van olyan, hogy az esetek késlekednek, és itt vannak statisztikák is. Tavaly körülbelül 56 nyomozást végzett az A igazgatóság, 62-t a B, és ez kevesebb, mint korábban. Tehát kevesebb esettel foglalkoznak, ez pedig azzal is összefügghet, hogy az Olaf megszívelte ajánlásunkat, hogy prioritásokat állapítsanak meg. A de minimis a minimális esetekre vonatkozó esetekre azt mondanám, hogy amiket megvizsgáltunk, az eseteket nagyon sok bagatel eset volt. És ez nem arról van, itt nem arról van szó, hogy az olafa kisebb a bagatel esetekkel nem foglalkozik, igenis foglalkozik ezekkel az esetekkel is, Azonban van egy olyan javaslat, hogy amikor csalás van, amikor komoly bűncselekményekről van szó, akkor ezek legyenek prioritások. Nem toleráljuk a bagatel bűncselekményeket sem. De itt februári megbeszélésünkben az ájdok is részt vett, és éppen ezekről a kis bagatel esetekről, a belső esetekről is tárgyaltunk, ahol nincsen közvetlen bűncselekmény. Tehát ezek tényleg ilyen minimális szabálysértések voltak. Tehát az Olaf foglalkozik ezekkel az esetekkel, nyilvánvalóan, de a nagyobb csalások jogszerűen prioritást élveznek. A külső-belső nyomozás közötti egyensúly López úr asztala, a kézikönyv tekintetében igaza van Gressle asszony, mi is kérjük ezt, és csalódottak vagyunk, hogy még semmi nem történt ebben a tekintetben. Nyomást gyakorlunk abban a tekintetben, hogy sokkal átláthatóbb, sokkal eh, közérthetőbb szabályok legyenek. Azokban az esetekben, ahol az Olaf eh, tevékenykedik, de ez a kézikönyv a külvilágnak is szólna. És Ajala Szender asszony is jogosan jegyezte meg, hogy egy etikai kódexet is tartalmazzon a kézikony Nagyon közel áll a szívemhez ez is. Gressz asszony utolsó pontjára megjegyezné, hogy Stromberg úr visszamon, visszalépése, a tavaly elnök visszalépése azzal függ össze, ahogy elmondta nekünk, hogy a munka nyomás, amely rá nehezedett Svédországban, egyszerűen nem volt összeegyeztethető a felügyelőbizottságban betöltött funkciójával. Tehát azt mondta, hogy minőségi módon nem tudja mindkét feladatot elvégezni, és éppen ezért lépett vissza. Timoteátó asszony helyettesíti most, ő van a helyén, de most szeretném López úrnak átadni a szót, hogy ő foglalkozzon a felvetett kérdésekkel. Eh, eh, eh, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Először is, ami a differenciálás illeti, a vizsgálat, vizsgálódások differenciáltságot, külső-belső vizsgálatok közötti különbségeket. Különbözőképpen hagyják végre ezeket a vizsgálatokat, hiszen másfajta személyekről van szó. Most az, hogy olyas valakiről van szó, aki, aki európai intézménynek a tagja, tisztviselő például, vagy pedig harmadik személyről van ez szó. Nem úgy van, hogy másként bánnának velük személyesen, hanem különböző eljárások vannak, amelyek az alkalmazottak jó viszonyának függvényében térnek el. Nyilvánvalóan a jogszerűség elvét mindig érvényesítenünk kell, és az intézményekben különleges szabályok érvényesek, melyek oda vezetnek, hogy az eljárások az adott esetekben eltérőek lehetnek. Aztán a megfelelő érvényben lévő szabályokat kell alkalmaznunk. Természetesen az egyenlőség elvét is alkalmazni kell. A külön szabály e, értelmében az intézményeknél a vizsgálatok folyamán persze be is kell tartani ezt. Mint említettem, eltérő eljárásokról van szó, eltérő, eltérő szabályokkal. Ami az időt illeti az időtartamot. Néhány szót szólnék Ayala Szender asszony megjegyzéseivel kapcsolatban is, ami az vizsgálatok idejét illeti. Ez egy nagyon nagy probléma az Olaf esetében, és a mi bizottságunk az elejétől fogva kiemelte ezt, minden jelentésben megfogalmaztuk ezt a kérdést, azt mondtuk, hogy javítani kell ezen. Vannak javaslatok a javításra célzóak, és van néhány kisebb siker is, amelyet elkönyvelhetünk. De először is meg kell állapítani, hogy hogy néznek ki ezek az egyes fázisok. Szükség van egy értékelési fázisra. Ez világos. Meg kell határozni, hogy az adott esetben miről is van szó. Az értékelési első fázis nem tarthat hónapokig, mire megszületik a döntés azzal kapcsolatban, hogy megnyitjuk-e az eljárást, vagy, vagy vizsgálatot, vagy sem. Aztán szigorú ellenőrzést kell végrehajtani, mint említettem, minden vizsgálódási szakaszban, vizsgálati szakaszban garantálni kell, hogy ne legyenek üres járat, ne legyen üres járat, ahol nem történik semmi. Ezt el kell kerülni. Vannak is példák erre, ahol nagyon sok és hosszú üres járat van. Ezzel mindenképpen javítani kell, ez így nem tartható. Egy ellenőrzési mechanizmus kell bevezetni, amely minden vizsgálati szakaszban alkalmazandó, és garantálni kell, hogy ez ne következhessen be. Minden szinten, osztályvezető, igazgató szintjén ezt érvényesíteni kell, és meg kell győződni arról, hogy nincs-e üres járat. Szerettem volna a kézikönyvre is kitérni, 2009-es a legutóbbi változat. A legújabb verzió már néhány hibát kiavított, a korábbi változatokhoz képest tehát jobb. Ez a mostani nem úgy van, hogy a legjobb szöveg lenne a mostani, ez a változat sem a legjobb. Nyilván világosabban, pontosabban kellene fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy hogyan hagyjuk végre ezeket a vizsgálatokat. Nagyon is eltérő egységekről van szó, nagyon eltérő elképzelések alakulnak ki, de ezt mind tisztázni kell néha az olasz rendőrség érintett, vagy egy spanyol hatóság. Tehát nagyon világos szabályokat kell megfogalmazni, és szerintem ezen van még mit javítani. A kézikönyv még nem tökéletes. Ha állandóan javítunk a kézikönyvön, azt is jelenti, hogy ezt a kézikönyvben foglalt rendszert át kell ültetni a gyakorlatba. Azt hiszem, hogy további nem volt. Köszönöm, Geyer kolléga kap szót. Köszönöm, elnök úr. Még egy kérdésem lenne az Olaf felügyelő bizottságához. Strömberg úr visszalépését illetően úgy értettem, hogy Strömberg úr túlságosan sok munkája, munkaterhelése miatt lépett vissza, és azok a híresztelések, hogy az egyéni hatáskör túllépése kapcsolódott össze az Olaf főtitkár főigazgatója részéről. Úgy tűnik, hogy ezek minden alapot nélkülöznek. Prego, vuole rispondere? Tessék, kíván válaszolni? Um, well, this is the... Hát ez az ok, amelyet megfogalmaztam, ez, amit Stromberg úr maga mondott. Ő ezzel indokolta visszalépését. Kolléga Gressle, se vuole. Rendben, Gressle kolléganő, ha hozzá kíván szólni, illetve le akarja vonni a következtetéseket jelentéstevőként. Ja. Mindig én. Na jó. Hát a kérdés az, hogy hogy is folytassuk egymással a munkát. Nagyon szépen kérjük önöket, hogy kapjunk egy véleményt, az átdolgozott bizottsági javaslatról, a 99 per 1073-as jogalapra vonatkozóan, és szerintem nagy érdeklődésre tartana ö, számot az, hogyha elmondaná, hogy hogyan értékelik önök az új főigazgató által kidolgozott átalakítást, belső át struktúrál, szerkezet átalakítást, tehát hogy a, átcsoportosítanák az alkalmazottak 50%-át, áttennék a vizsgálati állományba. Most a bizottság általános elnőzési munkája mellett, amely miért köszönetet nyilvánítok önöknek, ez az eszmecsere nagyon fontos, nagyon szépen köszönöm informális szinten tartott eszmecserét is a módosított javaslatról. Eléggé egyoldalú volt ez a társalgás, a korábbi, mert nem volt még a kezemben a vonatkozó dokumentum. Engem nagyon is érdekel, hogy mit mondtak a kollégáim itt a bizottságban. Még nem tartunk ám ott. A bizottság, az OLAF felügyeleti bizottsága, ugye a mandátumunk idén novemberben lejár. Most ö, új mandátumról gondolkoznak? Mit teszünk, ha nem lesz meg az új a novemberben ennek a felügyeleti szervnek? Köszönetet mondok Gressle kolléganőnek. Hozzá kívánnak még fűzni valamit, tessék? Igen. Ugyanazon a véleményen vagyok, mint Gressle asszony. Azon vagyunk, hogy a reform témáját előre vigyük. Ez még nem zárult le valójában, mert az elmúlt öt évben egyébként nagyon sokat dolgoztunk ezen a szövegen, amely most elfogadásra került, de természetesen mindig vannak újabb és újabb javaslatok az Európai Bizottság részéről is. Ma délután bizonyosan újakról értesülhetünk. Nagyon sok dokumentumon, illetve szövegen dolgoztunk, és bizonyosan lesznek új kiigazítások. Készek vagyunk arra, hogy továbbra is együttműködjünk, természetesen, és információkat bocsájtunk rendelkezésre, hogy felfogásunkat tükrözzük, de természetesen tovább kell dolgoznunk ezen a témán. Egy számos ülésre került sor az újjászervezés témájában. Most új igazgatónk van, és meg kell néznünk, hogy hogyan zajlanak majd a jövőbeni munkák, és felügyelőbizottságunk munkája hogyan alakul majd. Dolgozunk egy nagyon fontos jelentésen, amely az Olaf nyomozásaival, illetve munkáival foglalkozik. Ez már eh, számos éve folyamatban van, és eh, megnézzük, hogy az Olaf mindennapi munkája során milyen vizsgálatok fordulnak elő. Ez nagyon összetett munka, hosszú ideje zajlik már, problémák vannak a munkaszervezés területén. Júniusra ez a vélemény kész kell, hogy legyen, ez tehát az esetek értékelését tartalmazza, és aztán konkrét végkövetkeztetéseket vonunk majd le az új szervezés, illetve a munkaszervezés javítása tárgyában. Hogy javításokat érjünk el? Köszönöm, elnök. Hozzá kíván valamit fűzni? Hát eh, nagyon is bátorít az, hogy eh, milyen gyorsasággal valósítja meg a reformokat Kessler úr. Tudom, hogy van egy ütemterve, de hát már a nyár előtt szeretne sok mindent megvalósítani. Az átszervezés őszre elkészül. Lesz lehetőségünk megnézni a végső javaslatokat, amelyeket elő fog terjeszteni. De tudom, hogy több terve van, különböző belső oláfon belüli munkacsoportokkal kapcsolatban és szeretne fontos átszervezési javaslatokat kidolgozni. Az oláfon belüli munkatársak átszervezése kapcsán nagyon fontos dolgokra készül. A mi véleményünk a reform folyamatról, ami a 1073-ast illeti, júliusig kell a véleményünket megfogalmaznunk az 1073 asról Köszönöm, köszönetet mondok a az Olaf felügyelőbizottságának ezért a fontos meghallgatásért. Most pedig térjünk át a délelőtti napirendünk utolsó pontjára, az Európai Bizottság 5. kohéziós jelentése és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégia. Megadom a szót Volgán kollégának, aki a jelentést a tessék. Yeah, uh... Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ez a vélemény a regionális bizottság jelentéséről készült, nem pedig a DEVE bizottságéről, sajnos rossz a dokumentum címében a DEVE bizottságot is érdekelné persze ez a téma, szívesen elolvassák. Nem kérek elnézést arról, hogy én nagy híve vagyok a sotás alapoknak. Az ötödik kohéziós jelentést a bizottság tavaly novemberben tette közzé, és konzultációs gyakorlatot hajtottak végre január végéig 2011-ben. Ez egy hatalmas téma, a Regi Bizottság számára minden témáját átszövi ez a téma. A kollégákhoz eljutatott dokumentum, munkadokumentum, Nos, hát itt néhány javaslatot fogalmaztam meg. Azzal kezdem, hogy kiemelem azt, hogy a struktúrális alapok 5%-os hiba százalékkal működnek a számvevőszék szerint. Persze ez a szám 11%-ról csökkent az előző évben, 11% ot a hiba százalék. A legtöbb hiba a nagyon is átfogó szabályokból adódnak, amelyeket alkalmazniuk kell az országoknak, régióknak, kedvezményezetteknek. Jelentésemben, javaslataim között persze arra hívtam fel a figyelmet, hogy egyszerűsíteni kellene az eljárásokat. Az egyszerűsítést sokszor használjuk, sokat vitázunk arról, hogy mit is jelent ez, de hát szeretnénk, ha valamilyen konkrétumot is megtudnánk az egyszerűsítésről a struktúrás alapok esetében. A bizottság néhány dolgot már megfogalmazott, a kifizetések inkább általány alapon, tehát egyösszegű kifizetéseket vezetének be, ami a közös stratégiai keretet illeti, mm, közös eljárások hatája alá helyeznénk ezeket. Ami a konkrét javaslataimat illeti a jelentésemben, gyorsan áttekintem őket. Az első javaslatom az az, hogy támogatom a bizottságnak az az elképzelését, hogy a független auditálási menedzsment nyilatkozatok készüljenek tagállami szinten. Szerintem a tagállamok inkább magukénak éreznék ezeket a projekteket, hiszen az alapok 80%-át a tagállamok fizetik ki, vagy ezt költik el. Minden tagállam esetében egy nemzeti akkreditációs folyamatot kellene bevezetni. Walesben, a saját választókerületemben eh, már ezt a munkát elvégeztük. A Welsh, a Walesi kormány és a bizottság egyfajta eh, bizalmi szerződést kötött. Nagyobb rugalmasságra van eh, szükség, és a Velszi közgyűlés számára is nagyobb rugalmasságot kellene biztosítani. Ami az automatikus felfüggesztését, illetve a fizetéseknek, kifizetéseknek, ahol ö, súlyos hibák merülnek fel, Nos hát mi is a súlyos hiba vagy súlyos hiányosság, azt hiszem ezt be kellene építeni a véleményünkbe, és végül is a kilencedik javaslatom az az, hogy kell legyen egy olyan lista, ami a szankciókat tartalmaz. Azokat a szankciókat, amelyekkel szebe kell nézniük gyakorlatilag a tagállamoknak. A csodás alapok kifizetését ne kössük a stabilitás és növekedés egyezményhez. Tudom, hogy néhány tagállam támogatta ezt, szerintem ez őrültség, hogy visszavonjuk a struktúrális alapokat olyan régiókból, akik amúgy is gazdasági válság sújtotta övezetnek tekinthetőek. Én ezt az összefüggést szeretném törölni a jelentésemből. Aztán a főjelentéstevő a regi bizottság részéről, Piper úr, ő alapvetően el tudja fogadni a bizottságunk javaslatait, remélem a kollégáim is támogatnak, de nagyon szívesen veszek bármilyen további javaslatot. Grazie. Köszönöm. A szemvevőszék képviselője hozzá kíván szólni ezzel a ponttal kapcsolatban? Ha nem, akkor a bizottságnak adjuk meg a szót. Thank you. My name is Köszönöm. A foglalkoztatási főigazgatóságról jöttem, de az összes érintett főigazgatóság nemében beszélek. Természetesen figyelembe vesszük a véleményt, amely számos kérdésre foglalkozik a jövendő reform tekintetében. Osztjuk azokat az aggályokat is, hogy igazából egy vezérfonal megy át az egész jelentésen, melynek a tranzakciók legalitása és áttekinthetése a leglényegesebb pontja. Itt néhány kulcskérdés van. Itt a konzultációs folyamatot lezártuk, most elemezzük a konzultáció eredményeit. Ezen kívül a szakértőkkel folytatott beszélgetésekre koncentrálok, amelyekre nyáron kerül sor, és ezen kívül még más témákról is szól a jelentés. Tehát ezek a viták, a megbeszélések zajlanak. Még túl korán van, hogy a jelenlegi állapotban többet mondhatjunk, azon mégis szeretnék néhány dolgot megemlíteni. A jelenleg zajló munkálatok szorosan összefüggenek nem csak a strukturális alapokkal, hanem a pénzügyi szabályokkal is. A számlák éves lezárása, az éves jelentésekkel együtt szintén téma volt már. És ez pedig mindenképpen biztonságot jelenthet, és számos aggályunkra is választ adhat lehetővé tenné azt, hogy a tagállamok jelentősen csökkentik a közösségi költségvetést fenyegető veszélyeket. Itt a szerződés 317-es pontjának értelmében, ami az egyszerűsítést illeti, amelyet a bizottság tagja mondott, tényleg. Az egyszerűsítés is kulcselem volt a műveletek legalitása tekintetében. Azonban nagyon fontos az, hogy a közösségi költségvetés által finanszírozott dolgok minőségi eredményt hozzanak, és ne csak elnyeljék a pénzt. Éppen ezért sokkal inkább az eredményekre kell koncentrálnunk, mint arra, hogy költjük a pénzt, illetve hogy a kedvezményezettek költsék a pénzt. Végezetül elmondanám, hogy ez a vélemény kulcskérdésekre koncentrál, a bizottság mindenképpen szeretne foglalkozni vele komolyan, és amennyiben további kérdések vannak, akkor örömmel próbáljuk megválaszolni azokat. Köszönöm. Köszönöm. Ajánl a kolléganő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a javaslatokért, és szeretném megköszönni az itt elhangzott megjegyzéseket is. Néhány megjegyzésem lenne a kollégákhoz és a bizottság irányába is. Szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy esetleg számokat is tudna-e bemutatni. Mindig azért mondom ezt, mert fontosnak tartom, de a bizottság soha nem figyel arra, amit mondok. Itt bizonyos eh, hibakvótákról is beszél a bizottság. És eh, amennyiben a kohéziós alapok eh, forrásairól van szó, vagy egyéb alapok forrásainak feltöltéséről, akkor mindig jelentkezik az a probléma, hogy igazából az első évet később a könyvelésbe is beveszik. Úgy gondolom, hogy a legutóbbi éves zárszámadások 2000 2006 közötti időszakra vonatkoznak, ezek teljes mértékben lezárásra kerültek. Úgy tudom, hogy 98-ig történt a teljes lezárás, tehát most a 2000-2006 idő, időszakban is teljesen lezárták már a dokumentumokat. Amennyiben hibák jelentkeztek, akkor szeretnék rákérdezni arra, hogy igazából milyen eltérés van a hibakvóták között. Ehhez tudna valamit mondani? A 2009-es mentesítésről beszéltünk most végig. Természetesen beszélünk a hibakvótáról, és hogy a hiba kvóta, a hiba hányados a kohéziós politikánál nagyon magas. De mindig elfelejtjük egy kicsit, hogy eh, amennyiben lezárjuk a 7 évre a könyvvizsgálást, akkor eh, itt az eltérések vagy a hibahányadosok mégiscsak eh, hihetetlenül csökkentek, nagyon nagy mértékben. És a mentesítés és a lezáró vizsgálat között mégiscsak eltelik egy kis idő. Éppen ezért szerintem mégiscsak nagy változás van itt a hibahányadosban. Szeretnék konkrét számokat látni ebben a tekintetben. A számvitel jelenlegi aktuális megvizsgálásánál nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy mi történik a végleges lezárásig. Most a bizottságtól azért még néhány információt szeretnék bekérni. Most az ötös pontra áttérve, itt a bizottság új intézkedéséről szól, és pedig, hogy legyen egy független vizsgálóhely. Ez egy lehetőség lenne. A bizottság pedig támogatja azt, hogy legyen egy ilyen mechanizmus azonban egyidejűleg a bizottság felelősséget is visel, azonban ezt sem szabad elfelejtenünk. Természetesen a tagállamokat megfelelően ellenőrizni kell, hogy a forrásokat jól elköltik, azonban a bizottság felelőssége megmarad. Természetesen, hogyha még lesz egy vizsgálóhely, ez nem egyszerűsíti a dolgokat. Tehát a szankciókatalógus, az a 9-es pont volt. Szeretném megkérdezni, hogy konkrétan milyen szankciókra gondol. Köszönöm, Dolcs kolléga kap szót. Tisztelt elnök úr, bizottság, mint a asztalunkon fekvő jelentés néppárti árnyék jelentéstevője. Először is szeretném üdvözölni von képviselőtársamnak az értékes gondolatokat tartalmazó előterjesztését, és ha megengedik, én csupán három pontban szeretnék kiegészítést fűzni mindahhoz, ami a jelentés a véleménytervezetben szerepel, illetve ahhoz az eszmecseréhez, ami most itt e, kialakult. Elsőként is szeretném azt e, e, rögzíteni, hogy Pontos, a valóságnak megfelelő az a megállapítás, hogy az elmúlt években a kohéziós politika területén az Európai Számvevőszék eh, értékelő vizsgálati munkája alapján a hiba arány mértéke mindvégig meghaladta az 5%-os mértéket. Ugyanakkor azt is lényeges hozzátenni, hogy az elmúlt években, különös tekintetben a magunk mögött hagyott kettő esztendőt, a hiba aránynak ez a mértéke, ez az 5%-ot meghaladó mértéke csökkenő tendenciát mutat. Természetesen nem a Regionális Fejlesztési Bizottságban, hanem az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságában ülünk. Nyilvánvaló, hogy a költségvetési ellenőrzés hatékonyságának, ha tetszik, szigorának az erősítése a feladatunk, de a tényekhez illendő ragaszkodnunk. A hiba arány 5%-ot meghaladó, a hiba arány mértéke azonban csökkenő tendenciát mutat. Másrészt arról sem szabad elfeledkeznünk, és e tekintetben hiányérzetem van a véleménytervezetet illetően, hogy az Európai Számvevőszék hibaarány számítása, illetve az Európai Bizottság kohéziós politikát érintő hibaarány számításának a módszertana az jelentős mértékben különbözik, és az eltérő módszertan az egyik legalapvetőbb oka az eltérő hibaarány mértékeknek. Saját országom konkrét példáját hadd hozzam. Magyarország fővárosában végrehajtott igen nagyértékű Európai Uniós forrásokból is támogatott beruházás kapcsán az Európai Bizottság egy alapos ellenőrzést végzett, és arra a következtetése jutott, hogy a közbeszerzéseket érintő szabálytalanság miatt az egész beruházásnak mintegy 25%-a hibás beruházás, a beruházás hibaaránya 25%. Ugyanezt a beruházást vizsgálta az Európai Számvevőszék, és mivel hibát talált, ugyanazt a hibát találta meg, úgy ítélte meg, hogy a beruházás egésze a hibaarány százalékot növeli, tehát az ő értékelésük szerint, ha bár ugyanazt a hibát találták meg, mint az Európai Bizottság ellenőrei, ez a beruházás a beruházás értékének a teljes egészével, azaz a beruházás értékének a 100 százalékával növeli a hibaarányt. Ez az egyszerű halandó számára nem követhető módszertani különbség. Most valami vagy negyed részben hibás, vagy száz százalékban hibás, tehát klasszikus magyar mondás szerint, szóval kicsit terhes vagy nagyon terhes nincsen. Egy hölgy vagy állapotos, vagy nem állapotos. Vagy gyermeket vár, vagy nem vár gyermeket. A kettő együtt nem létezik. Igen, egy kicsit gyermeket vár, mások szerint meg nagyon gyermeket vár. E, ez a megközelítés, ez azt gondolom, hogy a hibaarány számításnál is követendő. Másrészt azt gondolom, hogy fontos az ellenőrző rendszerek hatékonyságának az erősítése, azonban ez semmiképpen nem járhat olyan alapvető radikális intézmény átalakításokkal, amelyek időt rablóak és költségnövelőek. Azt gondolom, hogy a e két szempontot együtt kell és szükséges érvényesíteni, és nagyon-nagyon fontos, hogy amikor egyszerűsítésről beszélünk, akkor végre ne csak beszéljünk erről, hanem cselekedjünk is. A kifizetések automatikus leállításának, a szankciók bevezetésének a kérdéseit illetően képviselőtársaim korábban elmondott óvatos és alapos megközelítését osztom. Én úgy gondolom, hogy ha egy kicsit diplomatikusan szeretnék fogalmazni, nehezen képzelhető el olyan uniós szintű jogi megoldás, amikor azért állít le az Európai Bizottság kohéziós forrásokat illető kifizetéseket egy adott országban, mert a kohéziós politikától teljesen független területeken, a kohéziós politika által nem is befolyásolható területeken jelentkeznek adott esetben hibák vagy kifogásolni való eh, kérdések. És végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy azt elmondjam, hogy eh, én a magam részéről mindig a problémák megoldását illetően inkább az evolutv a lépésről lépésre, határozott lépésről határozott lépésre történő probléma megoldás híve vagyok, mintsem annak, hogyha látunk egy problémát, akkor egy meglévő rendszert fenekestül felfogassunk. A pénzügyi rendelet reformjánál is azt gondolom, hogy ezt a iránymutatást érdemes szem előtt tartanunk. Nem biztos, hogy érdemes a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiönteni. Ha problémát látunk, már pedig problémát látunk, akkor azt gondolom, hogy a meglévő egyébként működési színvonalát tekintve javuló eredményességet mutató rendszer további módosítása indokolt, a meglévő rendszer kihajítása és egy új rendszer felépítése megítélésem szerintem a helyzetben túlzó megoldás lenne. Köszönöm szépen! Köszönöm, Cseszkova kolléga következik. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen. Elnök úr, mint több kollégám, én is megértem azt, hogy úgy értelmezem, hogy a kohéziós politika nagyon is aktuális téma. Mindennyian tudjuk, hogy 2013 átütő szerepet játszik majd a kohéziós politikákban. Ez az egyik oka annak, hogy megvizsgáltam ezt a dokumentumot, méghozzá a Regi Bizottság dokumentumát nagyon alaposan megnéztem, illetve a kollégánk által készített véleményt is tüzetesen megvizsgáltam. Egy dolgot szeretnék kiemelni, és nem először beszélek róla. Ez már több vita témáját képezte bizottságunkban a következő. A kérdés, Nos, az, hogy az EU, vagy az Európai Bizottság milyen mértékben vállal felelősséget a hiba arányokért. Mennyiben vállal felelősséget a szabályok betartásáért és a kifizetések rendszeres és rendeltetésszerű megszervezésért a struktúrális alapokból és a kohéziós alapokból. Tehát milyen mértékű felelősség hárul a tagállamokra? az a másik kérdés. A, az ötös, hetes és kilences pontja a véleménynek azt emeli ki, hogy ez egy fontos téma, és ezek a pontok megjegyzést is fűznek a témához, és szankciók is szóba kerülnek, amelyeket a tagállamok által és a tagállamok ellen lehet bevezetni. A jövőben megoldást találunk majd, méghozzá olyan megoldást, amely a tagállamoktól várja el, hogy felelősséggel viseltessenek a szankciókkal szemben. Mielőtt erről szavaznánk ebben a bizottságban, biztos szeretnék lenni abban, illetve tájékozottabb szeretnék lenni azzal kapcsolatban, hogy milyen szankciókat javaslunk. Szeretnék több információt kapni a szankciókról és arról is szeretnék értesülni, hogy hogyan lehet végrehajtani, hogyan lehet elérni, hogy a bizottság saját hatalmát felhasználva, és hatásköreit, és testületeit, tehát hogy lehet elérni azt, hogy a bizottság különböző ellenőrzéseket tudna végrehajtani, olyanokat, amelyek jelenleg a nemzeti hatóságok hatáskörébe kerültek. A kérdés tehát, hogy milyen mértékben, amit itt javaslunk, az mennyire reális. Hogy képzeljük el, hogy azt, hogy az Európai Uniós testületek végrehajthatják ezeket az ellenőrzéseket? Kiróhatnak szankciókat a tagállamokra olyan esetben, ahol a kohéziós politika nem megfelelően kerül végrehajtásra. Ez az én megjegyzésem. Tudom, hogy pár kérdést is tartalmazott a megjegyzésem. Szeretném megkapni a válaszokat, mielőtt majd döntünk és szavazunk. Köszönöm. A szemvevőszék képviselője hozzá kíván szólni a vitához. Tessék. Um, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, én egy dolgot, egy témát felvetnék, mert az itt elhangzott javaslatok és a jelentés készítő jelentése szerencsés módon nagyon jó konklúziója, nagyon sok a bizottság által készített, a szemövőszék által készített javaslatnak, és nagyon szépen köszönöm hogy felhasználták az Európai Számvevőszék javaslatait, és levonták az abból levonható konklúziókat. És köszönöm, hogy megfogadták a tanácsunkat is. Hozzá szeretném tenni, hogy a kilencedik javaslat módosítható egy további javaslattal, amelyet az egyik tisztelt képviselő megfogalmazott, méghozzá az a kérdés merült fel, hogy hogyan kezeljük a beszerzési, pályázati, kérési eljárásokat, a közbeszerzési eljárásokat. Nagyon sok problémánk van, hadd adjak néhány számot. 50%-a, szinte 50%-a a hibáknak, amelyekkel szembesülünk, ez a közbeszerzési eljárásból adódó hiba. Sok oka van ennek, ezeket most nem fogom itt mint felsorolni, de itt van mit javítanunk, és éppen ezért azt gondolom, hogy a tanács hozzájárulásában a mentesítés kapcsán a 2009-es mentesítési folyamat során arra célzott, hogy a bizottság és a számvevőszék úgy kell dolgozzon, hogy meg számszerűsíteni kell a közbeszerzési hibákat megfelelőbb módon mert az ebből a területből származó hibákat két módszer alapján értékeltük eddig. De ez nem vezet oda, nem vezet egy olyan helyzethez, az ott a benyomásom, hogy azt is gondolhatnák esetleg, hogy egy olyan helyzet alakul ki, ahol a hiba arány problémás alapokra helyeződött. Engedjék meg, hogy két dolgot mondjak ezzel kapcsolatban. Valóban a hiba arány csökkent az elmúlt években. 2008-ban 11%-os volt a hiba arány, 2009-ben a hiba irány ebben a, politikában, ebben a politikában 5% feletti volt. Hadd tegyem ezekhez a számokhoz hozzá azt, hogy mi csak évente ellenőrzünk nem automatikusan van úgy, hogy a hiba arány az előző évből, 2009-ből 5% feletti volt, nem lesz kevesebb 2010-ben, ez nem azt jelenti, hogy attól 2010-ben az 5% alá megyünk. Nagyon örülnék neki persze, ha 2010-ben a hiba arány 5% alá kerülne, hiszen az azt jelenteni, hogy az európai pénzek kezelésében előrehaladást értünk el. De vannak olyan helyzetek, amelyek magasabb hiba arányhoz is vezethetnek, mint az előző években. Ezt akartam kiemelni, ez nem egy automatikus folyamat, nem egy automatikus fejlemény, tehát hogyha tavaly alacsonyabb volt a hiba arány, hogy 2008-ban 11% volt, 2009-ben 5% volt a hiba arány, ebből nem az következik automatikusan, hogy a következő években 5% alá kerülünk. Aztán meg, meg kell említsem az Európai Számbevőszék tagjaként ezt, vagy talán furcsa, hogy az én számból hallják, Hálás vagyok önöknek azért, hogy az önök ajánlásai valóban jó alapot biztosítottak az önök javaslatainak kidolgozására, hiszen az önök, a mi javaslataink alapján az önjavaslataik valóban a pénzügyi források jobb kezeléséhez vezetnek. Bizottság. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék átmenni a kérdéseken, és utána a kollégáim kiegészíthetnek. A lezárások kérdésére. 2000 és 2006 között most zajlanak a lezárások. Hogyha jól emlékszem a statisztikára, akkor a programok 20%-a attól függően, hogy milyen különbségek vannak a módszerekben. Igazából pillanatnyilag a kihelyezése 90%-át vizsgáltuk meg, ezen kívül eh, a fennmaradó összegeket eh, még úgy számoljuk ki, hogy egy 2%-os globális megközelítést alkalmazunk. Amikor 100 százalékot lezártunk, és amikor egy kicsit messzebb vagyunk, mint ma, akkor sokkal világosabb választ adhatunk, hogy a fennmaradó hibahányados mi lesz. De azt látjuk, hogy a kifizetéseknél csökkent a hiba arány. Tehát szerintem néhány hónapig még várnunk kell, amíg pontosabb információink lesznek erről. de említette itt a 7 éves időről szóló megjegyzésben, hogy van egy óriási foki, Igen, ez a pénzügyi szabályokra is vonatkozik, hogy hogyan számoljanak el az összegekkel. Természetesen gondolkodunk, és a bizottság javaslataiban később szerepelni is fog ez. Valamikor később az idén, amikor a struktúrális alapokról szólunk. Deutsch úr megfigyeléseire egy dolgot mondanék. A bizottság módszere és a számbevőszék módszere tekintetében az egyik kulcselem az, hogy a számbevőszék mintát vesz európai tagállamokból, európai projektekről, hogy egyszerűsítse a dolgot. Tehát igazából ez a helyzet alapja. Amikor megnézzük az egyes tagállamok számláit, akkor minden egyes tagállamra koncentrálunk. Tehát mi nem kalkulálunk újjá, hanem mi a saját hibahányadosainkat állapítjuk meg a tagállamok által hozzánk eljuttatott adatokból. Az egyszerűsítés amelyre utalt. Igen. Nagyon fontos az, hogy egyszerűsítsünk, de nemrég megnéztük a 93-as reformot. És itt uh, is azt látjuk, hogy az egyszerűsítés volt az egyik fő téma. Ez pedig azt jelenti, hogy a tagállamokkal beszélnünk kell, és talán még fontosabb, hogy a számbevőszékkel is beszéljünk az egyszerűsítés legyen egyszerűsítés a kedvezményezett számára, hiszen ő tudja a legjobban, hogy hol vannak a nehézségek. Ez talán az ISF részére talán még fontosabb, mint az ERDF számára, hiszen uh, itt uh, a kis és a nagy kedvezményezettek között uh, különbségek is vannak. Nagyon fontos az, hogy uh, megértsük egymást, hogy megtudjuk, hogy hol vannak az igazi nehézségek. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő úton haladunk. A szankciókra visszatérve, ez pedig Cseszková asszony felvetése volt, nagyon aktívan alkalmazzuk a rendelkezésünkre álló lehet, lehetőségeket, tehát itt van a felfüggesztés, a megszakítás és a pénzügyi korrekció lehetősége. Az a véleményünk, hogy ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a hiba arány csökkent az elmúlt években. 11 százalékról, és gondolom, hogy még korábban még magasabb volt ez a százalék. Most ahogy elmondhatjuk, 5% körül van a hibarány. Ez pedig egy nagyon jelentős változás. Nem elég, de nagyon jó. És azt mutatja, hogy a megfelelő úton vagyunk. A bizottság pedig szeretne tovább haladni ezen az úton, azokkal a változásokkal, amelyeket javasoltunk, és bizakodók vagyunk, hogy a jövőben is igaznak bizonyul ez. Ez minden, amit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm. Diamo eh, per le conclusioni. A végkövetkeztetések levonása céljából Volgán úrnak adok szót, tessék. Yeah, uh, thank you, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kedves kollégáknak a véleményüket. Külön üdvözlöm a szembevőszék javaslatait, és azt a javaslatot, hogy tegyük, tegyünk még egy tízes pontot a közbeszerzésekről a véleménytervezetben. Nagyon fontos a közbeszerzés, nagyon sok tagállam számára nagyon bonyolult a kedvezményezett számára az egész eljárás, tehát eh, például állami támogatásnál Hát eh, nem tudom, hogy valaki megérti, hogy miről szól a közbeszerzés, és ha valaki megérti, hát jó lenne elmondani nekünk is. Aztán, amit a szemövőszék említett a jelenlegi hiba arányról, még egyszer a szám 11%-ról 5%-ra lecsökkent, ahogy Deutsch úr is említette. De csak két nagyon fontos dolgot mondott. Azt mondta, hogy valóban garantálni kell, hogy 5% alá kerüljünk a jövőben, ez egy nagyon fontos cél. Aztán a második dolog, hogy fel kell lépni, tenni kell valamit, kiváltképpen az egyszerűsítés során, ahogy említettem korábban, mindenki az egyszerűsítésről beszél, de hát most már valami kézzelfogható eredményt is szeretnénk látni az egyszerűsítésből adódóan. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük a folyamatokat, az eljárásokat, beszéljünk a régiókkal, a kedvezményezettekkel is, hiszen ők panaszkodnak nekünk arról, hogy mennyire bonyolult, összetett az egész eljárás. Tehát eh, valóban beszélnünk kell velük, hogy megtudjuk, hogy nekik mi lenne jó, hogy szerintük hogyan egyszerűsíthetnénk a folyamatot. Eh, Cseszkova asszony és Ajele Szender asszony véleményére is reagálnék. Az ötös és hatos pontban a fő üzenetem az az lenne, hogy nagyon fontos elképzelés az, hogy ezeket a management declarationeket bevezessük, nagyon kevés tagállam járt el így, ki kell terjeszteni ezeket a nyilatkozatokat, management nyilatkozatokat, és ezeket minisztereknek kell aláírniuk, hogy valóban magukénak érezzék ezeket a programokat. A bizottságnak is azért van még felelőssége, ami az EU források elköltését illeti, hát a bizottság is játsza a saját szerepét. Nagyon fontos azt hiszem itt, hogy garantáljuk, hogy a mechanizmus valóban egyensúlyt teremt. Vannak a nemzeti nyilatkozatok, de a bizottság mégis jó lenne, ha javítan a saját szerepén. Ami a szankciókat illeti, többen kérdezték, hogy milyen szankciókról van szó, hát nyilvánvalóan a kifizetések felfüggesztése egy ilyen szankció, egy másik szankció. Ugye a visszafizetési kötelezettség, erről is beszélni kell. Tehát azt hiszem, hogy egy további módosítót lehetne megfogalmazni, ha megnézzük az országok helyzetét. Van persze a tisztelt kollégáknak lehetőségük péntekig tessenek beadni módosítóikat, és kérem szépen, hogy péntekig a tisztelt kollégák terjesszék módosítóikat. Köszönöm mindenkinek, 15 órakor találkozunk, kellemes napot kívánok!